Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát, ugyanis már 9 óra 6 perc van, és szeretnénk, hogy elég idő álljon rendelkezésünkre a meg. Hát meg is kezdjük rögtön a munkát. Ha megengedik, akkor hadd köszöntsön a jelenlevőket nagy szeretettel, szerda reggel és szerda délután, valamint csütörtökön délelőtt tart a szakbizottságunk ülése. A szakbizottság most már az első ülését az újonnan felállt bizottság hivatali ideje alatt tartja. A második dolog, amit szeretnék bejelenteni, ugye az Európai Tanács a döntése az éghajlat és energiacsomagról, amely 2030-ig érvényes, 2030-ig tartó időszakra vonatkozik, tehát ezek a dolgok nagyon fontosak, meghatározzák a mostani időszakot. A napi rendet mindenki megtalálja az anyagai között, és hogyha senkinek nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzése, akkor változtatás nélkül elfogadottnak veszem ezt a napi rendet. Nem látok megjegyzéseket. Hát nyilvánvaló, mert ugye az utolsó, az az egyéb kérdések pontja majd csütörtök délután. Az elnöki közleménye keretében hadd mondjam gyorsan, hogy az ITRE hozzájárulása nagyon fontos. A koordinátorok döntése alapján a COP20-ról mindannyian, az előadó és az árnyék előadók kompromisszumos szöveget dolgoztunk ki. A kompromisszumos szöveget most megkapják a jelenlévők itt az ülésteremben, az anyagai között megtalálhatják. Az elmúlt évek eljárásának megfelelően az ITRE szakbizottság véleményét az ENVI szakbizottság, tehát a Környezetvédelmi Szakbizottságnak kell átadni. Az ENVI szakbizottság ma délután tart szavazást erről az ügyről, és szeretnénk őket tájékoztatni a nézőpontunkról. És hát nyilván az a célunk, hogy vegyék figyelembe a véleményünket. Tehát, hogyha mindenki egyetért, akkor az ENBI szakbizottságnak át is küldöm ezt a hozzájárulást. Nem látok semmifajta ellenvetést, úgyhogy akkor ezt elfogadottnak veszem, és az ITRE szakbizottság, tehát az Ipari Bizottság véleményét átküldjük a Környezetvédelmi Bizottságnak. Az EU energiabiztonsági stratégiája a belső energiapiaci feltételek mellett című meghallgatást most fogjuk megtartani, ez a harmadik napi rendi pontunk. Tehát ugye a jövőbeni belső energiapiacról van szó, mert a e- belső energiapiac kialakítása még nem fejeződött be. A tagállamok a állam és kormányfők megígérték, két évvel ezelőtt tettek arra ígérletet, hogy kiteljesítik ezt a piacot, és az akkor ígéret arról szólt, hogy 2014 végéig létrejön a belső energiapiac. Tehát még van két hónapjuk hátra, durván, de hát a viccet félretéve ez valóban egy komoly kérdés, és az a belső energiapiacunk már majdnem készen áll, Mire van szükségünk? Teljesen nyilvánvaló infrastruktúrára. Az infrastruktúra kiépítése még nem fejeződött be, a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítése, valamint az energiával, kereskedelemmel, eh, energiatovábbítással kapcsolatos kérdések az EU-n belül. Például a hálózati költségek, vagy a megújuló energiák támogatási rendszere összevethető kell, hogy legyen, hogyha szeretnénk jól működő energiakereskedelmet az Európai Unióban. Vagy még valami. Lépésről lépésre a szabályozott árakat meg kell, hogy szüntessük. Tehát az nem lehetséges, hogy a tagállamok eldöntsék a saját energia áraikat de hát ez még a jövőben mutat. Hadd mondjam, hogy megvan az energia háromszögünk, biztonság, megfizethető versenyképes árak, és a védelem, az energiaforrások védelme. Hát nem feltétlen kell egyet ők velem, de én azt hiszem, hogy a biztonság a legfontosabb még mindig, hiszen hogy az energia nélkül semmit nem tudunk elérni nem tudunk létezni energia nélkül, de persze nem akarom aláásni a két másik aspektust, amely ugyanilyen fontos. De most itt arról van szó, hogy az energiabiztonsági stratégia hogyan alakul. Szeudargász úr az előadója ennek a témának. Megvannak már az árnyék előadóink, tehát minden készen áll. Ez a jelentés lesz az első hozzájárulás ehhez az eszmecseréhez a parlament mostani ciklusában. Az energiabiztonság mindig nagyon fontos tevékenység volt, és mindig is az Ipari Kutatási és Energiaügyi Bizottság hatáskörébe tartozott. Tehát az új parlamenti ciklusban ez az első jelentésünk, amely Európa számára nagyon fontos. És itt az ukrajnai válságot nem lehet kikerülni, azt hiszem, ha erre gondolunk, akkor valamennyiünk számára világos, hogy miért fontos ez a kérdés. Jacques Delors is erre utalt. Egyébként, amikor az Európai Energiaközösséget javasolták ugyanebben a házban, az előadók támogatták ezt a gondolatot, és jelentések születtek a parlament részéről, nyilatkozatok születtek a parlament részéről. Lenakulánszka, Bovinska, valamint Szavella kolléga és mások voltak ezeknek a szerzői. Most már csak annyit tennék hozzá, hogy a folyamatosság megvan. Az európai energia közösség folyamatos lesz, az energia unió gyakorlatilag ugyanez a gondolat, tényekről van szó. Szóval egy kicsit más a szlogen, szerintem jobb ez a szlogen, az energia unió az egy nagyon határozott, erős szlogen, pontosan jól értjük, hogy mit takar. Az energiaközösség, az Európai Energiaközösség nem volt elég erős, az Európai Energiaunió viszont nagyon erős, és most már ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a bizottságban van külön egy alelnök, aki az Energiaunióval foglalkozik. Tehát így közelítsük meg ezt a témát. Abban biztosak vagyunk, hogy az Energia Unió egyik legfontosabb pillére az energiabiztonság. Úgyhogy nagyon nagy örömmel konstatáltuk, hogy szerte Európából eljöttek hozzánk a szakemberek. Mindenkinek megköszönöm, hogy eljött, és minden a közönség soraiban ülő képviselőket és vendégeket is sok szeretettel köszöntöm, és köszöntöm azokat is, akik az Európai Parlament honlapján az interneten követik élőben ezt a meghallgatást. Mielőtt átadnám a szót a szakértőinknek, felteszem a, a kérdést az előadónknak, hogy mikor kíván szólni, bevezetőt kíván-e tartani, vagy hallgassuk meg a szakértőket, és összefoglalót mond. Szaudargas úr válasza. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon világosan bevezette ezt a témát, úgyhogy azt hiszem, hogy meghagyom a lehetőséget a szakértőknek, hogy szóljanak. Én sok szeretettel üdvözlöm a tisztelt szakértőinket, figyelemmel fogom hallgatni az ő előadásaikat, és majd aztán összefoglalom az eszmecserét. Elnök úr már megemlítette a kulcsszavakat és a kulcs témákat, amelyekre oda kell figyelnünk. Talán egy rövid megfigyelést hadd tegyek ehhez hozzá. Mi váljon az energiabiztonság? Mi vé ne váljon? Ez ne legyen egy egyszeri téli stratégia, hanem egy legyen egy nagyon komoly, látható pillére az Energiauniónak. Ön elnök úr már erre felhívta a figyelmet, úgyhogy köszönöm szépen, én várom a szakértők és kollégák eszmecseréjét. Köszönöm. Akkor az eszmecsere végén kapja meg az előadónk a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Hogyha lehet, akkor a következő menetrendet fognánk követni. Nézzük csak, 3 óra 15 perc áll előttünk, mint rendelkezésre álló idő. 12.30-kor fogjuk befejezni ezt a meghallgatást, és közben nem tartunk szünetet. Minden egyes előadó meghatározott időkeretet kap, szerte Eutóba, Európából érkeztek, mindegyiküknek 10 perccel majd a rendelkezésére. A 10 perces előadások után 20 perc áll rendelkezésre a kérdések feltevéséhez, minden kérdező 2 percet kap. Hogyha túl sokan iratkoznak fel, akkor lehet, hogy a 2 percet 1 perc 30 másodpercre kell rövidítenünk. Egyelőre ez a javaslatunk, két perc egy kérdésre, és a kérdéskör után pedig a szakértők választ adnak az elhangzottakra. Hát nyilván attól függ ez, hogy majd mennyi kérdést kapnak. Lehet, hogy egy kicsit több idő is rendelkezésükre áll majd a válaszokhoz. Először tehát Romász Svedász úrnak adom át a szót, aki Vilniusból érkezett Litvániából, a Vilniuszi Egyetemről, a Nemzetközi Kapcsolatok és Politika Tudományi Intézetből. Az ő előadásának az a címe, hogy az Európai Unió energiabiztonságának kiépítése. Tanulságok a múltból és kihívások a jövőben. Nagyon nagy érdeklődésre várjuk az előadását, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy egy ilyen nagyra becsült közönség előtt szólhatok ma és különösen nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, azért, mert én a gazdasági diplomáciában és az energiadiplomáciában már húsz éve dolgoztam. Most független szakértőként dolgozom az egyetemnek már három éve, így tehát beszámolhatok a tapasztalataimról. Tudom, hogy nagyon rövid az idő, úgyhogy az önök figyelmébe három üzenetet szeretnék ajánlani. Az első az az, hogy a Nemzetközi Ügynökség hogyan határozza meg az energiabiztonságot. Ez az energiaforrások meg folyamatos rendelkezésre állása megfizethető áron. Tehát a diversifikáció garantálja az energiaellátást. De az energiaellátás, még akkor is, hogyha egy külső forrásból van, nem lehet probléma, hogyha az energia szállító és fogyasztó között a kapcsolatok átláthatók, valamint piaci és partnerségi alapúak. Akkor kezdődnek a problémák, amikor az energiaforrás birtokosa, tulajdonosa, különösképpen egy nem demokratikus sem működő tulajdonos visszaél a domináns pozíciójával politikai célokból. A politikai és geopolitikai küzdelem, ha beindul, akkor a gazdasági logika általában nem működik. Az orosz energiapolitika nagyon jól mutatja, hogy a politikai célkitűzések a gazdasági célkitűzések elé lépnek. Ez egy olyan valóság, amelyet több tényen is tudunk illusztrálni. Például, ha megszakítják az energiaellátást, ha nem transzparens az árazási politika, a gázközvetítői rendszerek és így tovább. A nagyobb energiafüggőség Moszkva politikai és gazdasági befolyását erősíti az energiaimportőr országokkal szemben. Tehát mi, mi lehet egy ilyen befolyásnak a célja? Nyilván a dominancia fenntartása a post-szovjet blokkban, valamint az, hogy globális hatalommá váljon Oroszország. Hogyan tudunk ezzel szemben fellépni? Úgy, hogyha stabil, demokratikus rendszereket építünk ki, és átlátható piacgazdasági alapelveket használunk. Éppen ezért a célja az a Kremlnek, hogy a demokráciát és a liberalizmust elnyomja. Mivel az Orosz Föderáció nem demokratikus politikai rendszer, és visszaél az energia dominanciájával, a posztszovjet eh, demokratikus átalakulás utáni országokkal szemben politikai célokat fogalmaz meg. Az első üzenetem tehát az, hogy az Orosz Föderáció megpróbálja megszakítani, vagy pedig visszafordítani a demokratizációs folyamatokat, amelyek ezekben az országokban zajlanak, vagy pedig egyfajta szürke zónába terelni ezeket, ahol a domináns erőpolitika eh, uralkodik, illetve a nem létező pluralizmus nagyon híres politika tudományi szakember Samuel P. Huntington és Thomas Karatez is írt erről a munkáiban. Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném a figyelmüket felhívni az orosz hatalom alkalmazásának térképére. Grúzia, Moldova, Ukrajna, Fehér Oroszország és a balti államok valamennyien ugyanabban a helyzetben vannak, ugyanis az Orosz Federációval szomszédos országok. A következő térkép mutatja, hogy Oroszország hol alkalmazza a gazdasági, a politikai és katonai hatalmát. És az ezután következő térkép pedig azt, hogy hol alkalmaznak diplomáciai, illetve információs hatalmat. Van e, háború, ezt egyfajta hibrid háborúnak nevezném. Az energia a hibrid háború része. Nem csak politikai célokra használják fel, hanem, hogyha figyelembe veszük, hogy milyen károkat tud ez okozni, fegyverként is felhasználható például az északi és déli gázvezetékek kiépítésével Oroszország azt célozza, hogy a nyugat-európai országoktól garantálja a jövedelmét, valamint dominanciáját megerősítse közép- és kelet-európai országokban azáltal, hogy őket megkerüli. Kevesebb, mint 50 kilométerre a litván határtól két új atomerőművet építenek Fehér Oroszországban és Kaliningrádban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megpróbálják a balti államok fölötti dominanciát fenntartani. Oroszország nem csak a saját projektjeit viszi, hanem megpróbálja megállítani, leállítani Közép- és Kelet-Európában az alternatív energiaellátást célzó projekteket. Ezért tehát a második üzenetem, ami nagyon fontos, az, hogy gyakorlatilag minden új eh, energiaprojekt, amely stratégiai jelentőségű, támadásnak van kitéve, információs támadásnak, megpróbálják hitelteleníteni, valamint gazdaságilag, illetve politikailag tönkretenni. Ezeket a támadásokat négy irányban célozzák. A helyi közösségekkel konfliktust keresnek, a környezetvédelmi hatástanulmányt nem végzik el, a projekt nem biztonságos, illetve a projekt gazdasági alapelveit megkérdőjelezik. Én ezt a négy szempontot egy személyes példával illusztrálom, amelyet megtapasztaltam. Például az USA cége, a Chevron nemzetközi tendert nyert, de ezt visszavonták tőle, a palagáz kitermelésére vonatkozóan Litvániából, azért, mert a helyi közösséggel konfliktus alakult ki. A második dolog, egy regionális új atomerőmű projektje leállt, mert ezt a választási kampányban politikai célokra használták fel, a harmadik pedig egy terminál projektje szenvedette a politikai támadásokat, és így tovább. Ezek a támadások továbbra is folytatódni fognak a Szovjetunió összeomlása miatt, következnek ezekbe. Nincs átláthatóság, és nem tudjuk, hogy az ilyen kampányok és támadások mögött milyen pénzügyi források és támogatás áll. Tehát, hölgyeim és uraim, az Európai Bizottságnak és az Európai Uniós tagállamoknak ezt nagyon komolyan figyelembe kell venni, és megfelelő, megelőző intézkedéseket kellene életbe léptetni. Hölgyeim és Uraim, az Európai Bizottság kommunikációja az Európai Energiabiztonsági Stratégiáról nagyon időszerű és nagyon átfogó, már amennyire cselekvéseket javasol. Vannak közvetlen azonnali lépések, például a mostani tél fényében megtendő lépések, és ezek üdvözlendőek. A gázterminál például egy nagyon fontos ilyen szempont, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy október 27-én ez az LNG terminál eljutott a litván kikötőbe, Klaipeda kikötőjébe. Ez gyakorlatilag a tengeren lebegő gázforrás lehetővé tevő eszköz, és ennek a terminálnak az elnevezése is nagyon sokat mond, függetlenség ez a neve ennek a terminálnak. Tisztelt képviselők, a harmadik üzenetem az az, hogy az Európai Energiabiztonsági Stratégiával szembeni legnagyobb kihívás az nem az EU-n kívül, hanem az EU-n belül található. Ez bizony az Európai Uniós tagállamok politikai akaratának hiánya. Ha nincs politikai akarat és a tagállamok nem lépnek, akkor ez a stratégia pusztán papírdarab marad. Sajnos az Európai Unió harmadik energiacsomagjának a végrehajtása is elég töredezett. Közben a Gazprom a déli eh, projektjével eh, fel, felülemelkedett az európai Nabukon. Szeptemberben volt egy tagállam, amely váratlanul, idézőjelben váratlanul megakasztotta az ukrajnai gázellátást. Az én hazám egy stratégiai befektetőt vesztett el a palagás szektorban. Befagyasztott egy új atomerőmű projektet, és így tovább. Miért mindezt? Azért, mert nincs Európában politikai akarat, és nincs szolidaritás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a célkitűzés, hogy 2014-re kiteljesítsék az európai belső energiapiacot, nem fog teljesülni. Az erős belső energiapiac nélkül Európa nem lehet erős külsőleg sem. És ezért kérem önöket arra, hogy használják az összes e, erőt, hatalmat, lehetőséget, amely a kezükben van, hogy gondoskodjanak arról, hogy az európai energiabiztonsági stratégia nem marad pusztán e, papír és az írott szavakból cselekvés legyen. Ebben a kontextusban az Európai Bizottságnak sokkal aktívabban és szigorúbban kellene fellépni, hogy a megfelelő végrehajtást biztosítsa. Ezek európai jogszabályok. Hölgyeim és uraim, három energiabiztonsági kihívásra hívtam fel a figyelmet. Az egyik az, hogy az energiát a demokrácia és a liberalizmus elnyomására használják, a második az, hogy az energiaszektor folyamatos információs támadásoknak van kitéve, a harmadik pedig az, hogy hiányzik a politikai akarat. Ezek a kihívások eh, túlmutatnak azon a klasszikus meghatározáson, hogy mi is az energiaszektor. Itt nem csak piaci vagy mérnöki technikai kérdésekről van szó, hanem politikai és nemzetközi kapcsolatokról. Éppen ezért, hogy ezekkel a kihívásokkal szembe tudjunk szállni, egy átfogó válaszra van szükség. Ez a válasz pedig az Európai Unió energiauniója. Hölgyeim és uraim, úgy tűnik, hogy elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor nem elég már csak beszélni az energiaunióról, mert nem kerülünk, nem vagyunk már abban a helyzetben, hogy azt a kérdést tegyük fel, hogy ha, inkább azt kell megkérdezni, hogy mit tegyünk és mikor. Köszönöm a figyelmüket. Thank you for your speech. Köszönöm. És köszönöm a megfogalmazott javaslatokat is. Az energia, mint politikai fegyver, vagy egységes piaci szabályok, ez nagyon fontos, befejezni a határon átnyúló összekapcsolásokat, és az európai energiabiztonságot ténylegesen meg kell valósítani, nem csak beszélni róla. Mégpedig a lehető leggyorsabban az energia unió a válasz. Nos, akkor most a kérdések jönnek, Szedárgász úr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az átfogó elemzést a keleti kockázatokról, veszélyekről. Mivel ön az előadása, előadása végén arra helyezte a hangsúlyt, hogy az európai politikai akaratot az Európai Unióra kell ráhangolni. A kérdésem a következő. Ez az energiastratégia és ezek az erőfeszítések, ezek csak az orosz veszély, illetve fenyegetés ellen alkalmazhatók, vagy ezeket a tanulságokat fel lehet használni általános európai energiabiztonsági stratégia megfogalmazására, tehát felhasználva az egyes országok tapasztalatát, és általánosan felhasználni. Köszönöm, az árnyék előadó következik. Köszönöm én is az elemzést. Valóban sok mindenre rámutatott, és egy komoly gondolkodási folyamatra sarkalt mindannyiunkat az Energia Unió szükségességével kapcsolatban. A kérdésem az lenne, a kérésem az lenne, hogy egy kicsit beszéljen arról, hogy mit fog tudni elérni az Európai Energia Unió ezen körülmények között, illetve mik a hosszú távú uh, szerep, mi a hosszú távú szerepe az energia függetlenségben az energiahatékonyságnak, illetve a megújuló erőforrásoknak. És az energiahatékonyság számomra rendkívül fontos kérdés, mert ott lehet spórolni az energiával és csökkenteni a függőséget. Erről beszélne még egy kicsit. Köszönöm. Következő árnyék előadónk Jábor úr. Thank you very much, um, uh, dear Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, köszönjük ezt az érdekes előadást, teljesen egyetértek azzal, hogy az Energia Unió a problémák megoldása ugyanakkor, a, nem az a kérdés, tehát, hogy szükség, van, szükség, szükség van energiaunióra, hanem az, hogy milyen energiaunióra van szükség. Kapcsolódva Petersen úrhoz elége olyan energiauniót létrehozni, amely a foszilis energiákra ö, koncentrál, és azon belül is szinte kizárólag a gázellátásra, ö, és azon kívül ö, egy kicsit az olajra, illetve az atomenergiára. Nos, ezen stratégia értelmében ö, 2030-ig meg kell valósítani bizonyos stratégiai célokat. Amennyiben ezek megvalósulnak, akkor az európai függőség valójában nőni fog gázolaj és szén vonatkozásában. Ez most valóban hatékony stratégia-e, mert nem csökkenti a külső forrásoktól való függést, hanem valójában növeli a fosszilis függőséget. Nem kellene-e más megközelítést alkalmazni az energiastratégiában, amely a hatékonyságra koncentrálna inkább, illetve e, nagyobb mértékben a megújuló energiaforrásokra, és így sikerülne, e, sikerülne a függőséget csökkenteni. E, emellett azt is el kell mondanom, hogy a mai meghallgatás csalódást okoz számomra, mert azt látom, hogy az előadók és a témák is szintén a foszilis energiára koncentrálnak, az olajra és a gázra, illetve a gázellátásra, és nagyon keveset fogunk hallani az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásokról, holott szerintem arra kellene az európai energiabiztonsági stratégiának koncentrálnia. Henkel alelnök? Megadom meg a szót. Köszönöm. Annak a lehetősége, hogy Európát zsarolják, ez nem egy új lehetőség. 70-es, 80-as években az öbölmenti államok zsaroltak meg bennünket, és emlékszem a nyugati világ reakciójára az volt, hogy csatornázzuk be az összes energiaforrást annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg újra. Amennyiben megvizsgáljuk a valóságot Európában, akkor azt látjuk, hogy ez most egy kicsit más. Egyes országok új atomerőműveket építenek, így reagálnak. Vannak olyan egy nagy ország legalábbis, amely lezárja, bezárja az atomenergiát. Vannak olyan országok, amelyek a palagázra koncentrálnak, más országok pedig nem akarnak eh, hozzá se nyúlni a palagázhoz. Vannak olyan országok, amelyek eh, a szénkitermelést növelik, és más országok pedig nem élnek ezzel az eszközzel. Eh, a kérdés, ami felmerül bennem, hogy lehetséges-e létrehozni energiauniót úgy, hogy megengedjük az összes tagállamnak, hogy saját maga alakítsa ki az energiamixet. Köszönöm. Bácsi úr következik. Eh. Köszönöm. Köszönöm. Én ismerem az előadónkat, Tudom, hogy régóta foglalkozik ezzel a témával. Litvánia és a balti államok, és azon belül is leginkább Litvánia folyékony gázterminált hoztak létre, illetve építettek. Hát Litvánia épített. Megpróbáltak tanulni a múlt hibáiból. Amennyiben megnézzük az előző öt évet, elnök úr ön is emlékszik arra, hogy mennyi nehézséget okozott számunkra az energia ágazatban eredményeket elérni. Arra koncentráltunk, hogy elismerjék a balti tagállamok különleges kitettségét, azt, hogy védelemre szorulnak. Kaptak is valamennyi védelmet, láttunk előrehaladást, előrelépést ezen a területen, de Ugye született egy döntés az Európai Bizottságban, amely arról szól, hogy egy nagy folyékony gázterminál legyen a balti országokban, ugyanakkor az is, az is le lett írva, hogy 2030 előtt ez nem épülhet meg. Ami azt jelenteni, hogy még 16 évig függünk az orosz gáztól. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a kapcsolódási pontok, a hálózatok összekapcsolása vonatkozásában nem beszélünk az atomenergiaiparról. Most az, hogy fejlesztjük vagy nem, az nyilván választás kérdése, de a lehetőségeket is fel kell mérni. A megújuló erőforrásokban nyilván megint dönthet az egyes, dönthetnek az egyes tagállamok. A lényeg az, hogy legyen egy olyan infrastruktúra, amely a versenyképességet és a függetlenséget biztosítsa, biztosítja. Emellett feltenném a kérdést Svedász úrnak, hogy mit gondol az atomenergiáról, annak a fejlesztéséről, és mit gondol azokról az, energiahálózat, az energiahálózatokról, azok legyenek egy tagállam tulajdonába vagy sem, illetve tartozzanak egy tagállamhoz vagy sem. Mit gondol arról, hogy a balti tagállamokra egy nagy terminált, folyékony gázterminált kellene építeni, és különös tekintettel arra, hogyha befagy a tenger, nem is lehet használni, ha csak egy van. Kelly úr, köszönöm. Először is köszönöm az előadást Ön sokat beszélt az orosz fenyegetésről, ami jogos is az ismert események fényében. Ugyanakkor az Unió az mind a 28 tagállamra tartozik, beleértve Írországot is, amely Európa nyugati szélén van. Milyen szerepet szánna ön, különösen az LNG vonatkozásában az olyan tagállamoknak, mint Írország, hogy a függetlenségünk kialakuljon most leszámítva az orosz fenyegetettséget. Mert hogyha nem lenne orosz fenyegetettség, akkor is beszélnénk az ellátás diversifikálásáról, az olcsó gázról, a gázellátásról, az LNG-nek milyen szerepe lehet európai szinten ebben, mit szeretne ön látni, illetve ahogy az előző hozzászóló is mondta, mit gondol az atomenergiáról, illetve a megújuló erőforrásokról. Köszönöm. Köszönöm. Akkor fel van adva a lecke, nem? Tessék képviselőasszony. Van még egy árnyék előadónk, bocsánat, képviselő úr. Silikiottis úr. Köszönöm szépen. A korábbi felszólalók is feltették már az erre irányuló kérdést, mégpedig a nukleáris energiáról van szó. most abba hagyták azon programnak a folytatását, amiről ön szólt, de nem vagyunk bizonyosak benne, hogy az európai állás pont megfelelő ennek, ami pedig az Oroszországtól való függetlenség kérdését illeti a földgáz szállítás tekintetében. Ön leírta az európai Nabukóval kapcsolatos helyzetet. Most az jelent problémát, hogy a Nabukó kezelése földgáz importot feltételez, ha valóban elkészül ez a vezeték olyan országokon keresztül, ahol nagy a belső politikai instabilitás. Törökország Irántól és Iraktól is földgázszállítmányokat akar, a Kaspi-tenger térségéből úgy szintén. Itt metángáz importjáról van szó olyan országokból, ahol előteljes politikai instabilitás uralkodik. Az Európai Unió esetleg hibát követel, hogyha Oroszországgal való kapcsolatait megszünteti szinte, és az összes érdekét egy irányba csoportosítja, olyan országok felé nyitva, ahol nagy politikai instabilitás uralkodik, ez ugyanis veszélyeztetné az energia ellátás biztonságát Európában. For... Köszönöm, van -e még valaki, aki szót kért? Tajani úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az energiaellátás Európa irányába probléma, az orosz válság bizonyosan növeli majd az árakat, de van egy másik dolog is, amit nyomon kell követnünk, az észak-afrikai helyzet. Líbia nagy beszállító volt, az instabilitási helyzet Észak-Afrikában gondokat okozott, például Olaszországban, országomban. Talán ilyen szempontból is el kellene gondolkodnunk ezeken a dolgokon, mint például a palagász kérdésén is erőteljesebben gondolkodnunk kell. Európa késedelemben van más országokhoz képest, különösen az USA-hoz képest, és szeretném tudni, hogy a semlegességen túlmenően, amelynek léteznie kell talán, Nyilván elemezni kell a környezetvédelmi károkat, de azt hiszem, hogy a palagázzal kapcsolatosan előre kell lépnünk Európában is, és érdekelne, hogy mi a vendégeink véleménye e tekintetben. Köszönjük, Hökmark úr. Köszönöm, egy rövid kérdésem van csak, mert amikor az energiabiztonságról beszélünk, különösen Oroszország vonatkozásában a jelenlegi időkben, akkor hangsúlyozni kell azt is, hogy a különböző foszilis energiaforrások, energiahordozók használatának a stratégiáját is ki kell alkalmazni, esetleg bizonyos korlátozások arra is gondolok itt. Az különböző energiahordozóktól való függésre szeretnék rákérdezni. Ugye vannak már most olyan olyan energiahordozók vagy források, amelyek függetlenebbek a külső szereplőktől, mint mások. Itt gondolok a vízenergiára, illetve akár az atomenergiára is. Ezen energia forrásoknak is komoly hozzáadni valója van az energiabiztossághoz. A németországi fejlemények ebben a vonatkozásban éppenséggel a az általunk nem birtokolt energiaforrások iránti kitettségünket növelik. E, e, ehhez mit szól, vagy erről mit szól? Any other request a floor? Nem látom, hogy más jelentkeznek, köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót. Tessék. Thank you very much. Uh, köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Nagyon érdekes kérdéseket kaptam. Nyilván az előadásomban több dologról is beszélhettem volna, de mivel a rendelkezésre álló idő korlátozott, ezért nem tehettem meg. De a fő üzenetem az volt, hogy amikor az energiastratégiáról beszélünk és kifejlesztjük az energiastratégiát, akkor a valósággal kell számolnunk. Nem szabad félnünk kimondani, hogy mi a valóság, mert Ellenkező esetben, hogyha elbújunk a valóság elől, akkor a stratégia nem lehet jó, és nem lehet hatékony. Az én eh, üzenetem az volt, hogy amikor az energiabiztonságról és energetikai projektekről beszélünk, akkor nem csak gazdasági kérdések merülnek fel. A stratégiánkban minden új energetikai projektet további támogatásban kell részesíteni, és preventív intézkedéseket is fel kell sorakoztatni eh, annak érdekében, hogy eh, a valóságra tudjunk eh, reflektálni, reagálni. Én ezt most kifejezetten önöknek, mint képviselőknek mondom, és itt talán ki lehet mondani egy csomó dolgot nyíltabban. Ami a stratégiát illeti, a stratégia az jó, csak végre kell hajtani. Van még egy másik szelete a valóságnak. Én magam is kormánytisztviselő voltam 20 éven keresztül, és tudom, hogy nincs meg a megfelelő politikai akarat. Ezt is valljuk be magunknak. Beszélünk az energiapiacról, annak létrehozásáról 2040-ig nem valószínű, nem valószínű, hogy politikai akarat nélkül, 2014-benről beszélünk, és politikai akarat nincs. Itt most nem az építési kérdésekről van szó, az infrastruktúra létrehozásáról, hanem politikai döntésekről. Tehát megvan a stratégia, megbeszéljük a stratégiákat, de én azt gondolom, hogy a döntéseket, az eddig hozott döntéseket is át kellene világítani, mert azok is a valóság részei, ne bújjunk el a valóság elől. Amikor pedig arról beszélünk, hogy mi legyen a stratégia, nos, a stratégia az nem csak a fosszilis kapcsolódási pontokat, a gáz és olajvezetékek összekapcsolódását foglalja magába, hanem az energiahatékonyságot és a és a megújuló energiaforrásokat. Litvániában egyébként azt mondjuk, hogy a legbiztonságosabb energia, a legbiztonságosabb energia az, amit fel se használunk. Tehát el, oda kell figyelni természetesen a megújuló energiaforrásokra is, ugyanakkor van egy másik valóság, különösen azokban a régiókban, ahol a politika erősen beavatkozik ezekbe a dolgokba. E, ez a valóság pedig egy manipulatív valóság, amelynek célja az, hogy aláássa a belső európai piacunkat. Adok egy példát. Oroszországból érkezik az áram, gázból állítják elő. A gáz ára az Orosz Föderációban negyede annak, mint amennyibe Litvániába kerül. Tehát a litván áramszolgáltató ezzel kell, hogy versenyezzen, aki szintén gázból állítja elő az áramot, ezzel kell, hogy versenyezzen, amikor tudjuk, hogy az oroszok negyed annyi, negyed annyiért kapják meg a gázt, amiből az áramot előállítják. És ez az ország az, amelyik aláássa a belső piacunkat. Nem csak az energiáról szól ez a dolog, hanem versenyről is szól, gazdasági kérdésekről, amelyek pedig nyilván az Európai Unió alap összetevői. Mindez persze nem egy tragédia, de ki kell mondani, hogy ez a valóság, és valahogy kezelni is kell. a, ami az Energia Unió elérését illeti, nem lehet azt most eldönteni, hogy holnapra ez megvalósul. Ez egy folyamat, amely tulajdonképpen egy spillover folyamat, ahogy ezt eh, zsargomba hívjuk. A, gyakorlatilag a valóság lök minket előre, ami az energiabiztonságot illeti, eh, néha úgy érezzük, hogy nem is nagyon tudunk reagálni, pedig kell, és és megfelelő intézkedéseket kell hozni, mégpedig úgy, hogy az elsődleges energiamix vonatkozásában figyelembe visz, vesszük a tagállamoknak az elsődleges érdekeit is. Ugyanakkor, hogyha az összes EU tagállam aláír egy projektet, akkor azt valósítsuk is meg. Ami pedig a Nabukkót illeti, én nem a gazdasági vonatkozásáról beszélek annak a projektnek, hanem a politikai kérdésekről is. Hogyha mindannyian úgy döntünk, hogy megvalósítjuk, akkor valósítsuk meg. De emellett van egy ettől teljesen független gazdasági aspektus is persze. Hogyan feleljünk akkor meg, hogyan reagáljunk az energiabiztonság problémájára? Nekem tetszett az a összehasonlítás, hogy egy vitában mindig felmerül, az a az a kettősség, hogy az Európai Unió létrehozza a kapacitásokat, az összekapcsolódásokat, és ezek el vannak méretezve, túlzottak, nem fogjuk kihasználni őket. Másfelől viszont az Európai Unió összes tagállama növeli a katonai kiadásait. Hány tankra van szükségünk? lehet, hogy érdemesebb még egy vezetéket kiépíteni, ahelyett, hogy újabb tankokat, vagy tengeralattjárókat, vagy repülőket vennénk. Van tehát tartalékkapacitás, vagy a tartalékkapacitásra van szükség, és a kulcs szó pedig az, hogy legyünk rugalmasak. Minél rugalmasabbak vagyunk, annál jobb. Ez vonatkozik a kapcsolódási pontokra, gáz, áram, LNG. Az LNG is a rugalmasságot biztosítja számunkra. Akkor élvez szabadságot egy nemzeti, e, egy, egy kormány egy tárgyalás során, hogyha képes arra, hogy nemet mondjon. Vannak olyan tagállamai az Európai Uniónak, amelyek most nem tudnak nemet mondani, ez pedig maga a függőség. Minél nagyobb a rugalmasság, minél nagyobb a választási lehetőség, annál nagyobb a biztonság. Összefoglalva, persze diversifikálni kell az energia útvonalakat, forrásokat, ami pedig az atomenergiát illeti, hogyha figyelembe vesszük a széndiokszid kibocsátásokat, az EU eh, klímapolitikáját, és figyelembe vesszük, hogy eh, az energia, ügynökség milyen új intézkedésekkel eh, növelte az atomenergia biztonságát, akkor ki kell mondanunk, hogy az energiamix része. Én egyébként támogatom az atomenergiát. Amennyiben klímaváltozási politikát alakítunk ki, akkor azt csatornázzuk be az összes politikánkba. És vegyük figyelembe azt is, hogy az atomenergia révén is sikerül teljesíteni ezeket a célkitűzéseket. Köszönöm, köszönöm az elhangzottakat. Nyilván mindent megfontolunk, amit ön mondott ön független e, tanácsadóként, szakértőként van itt jelen. Az ön álláspontja ebből a szempontból fontos. A következő hozzászólónk, Václav Bartuska úr, ugyanakkor a cseh kormány álláspontját fogja képviselni, mert ő az energiabiztonsági külön megbizott, a cseh külügyminisztériumban. Ön hivatalos képviselője a hazájának. Ugye odafigyelünk minden véleményre, most ön kapja meg a szót, és az ébresztő, amire szükségünk volt, eh, hogyan lehet csökkenteni az EU kitettségét, illetve függőségét közel-kelettől, illetve Oroszországtól. Ez az ön előadásának a címe. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen a meghívást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök előtt szólhatok. Először is az elmúlt öt évben, az öt évet gyorsan áttekinteném, hogy mennyi minden változott Európában és környékén energiatémában, majd gyorsan a lehetőségekre, forrásokra kitérnék, végül pedig gáz, Oroszország, Ukrajna, erről a témában, erről a témáról fogok szólni, mert én a 2009-es ukrán-orosz gázválságban aktívan vizsgálódtam, és erről le tudok számolni. Tehát először tekintsünk vissza. 2009 es évre úgy gondolunk vissza, mint az orosz-ukrán gázválságra, amely három hétig az Európai Uniós tagállamokat is érintette, de 2009. decemberére is emlékeznünk kell, mert Türkmenisztánból ekkor indult meg a csővezeték, nyílt meg Kínába. 2007 nyaránban, nyarán alapodtak meg benne, és kevesebb, mint két és fél év alatt felépítették, 70 ezer kilométeren keresztül, Üzbegisztánon, Kazaksztánon keresztül Kínáig. Tehát lepipálták a napokot. Én nagyon sokat utaztam Közép-Ázsiába, és Ashabad, Bakú, Taskent, több fővárosban azt kérdezték tőlem, hogy végre mit tesz már Európa, mikor lépnek, mikor építenek már valamilyen vezetéket, aztán rádöbbentek, hogy hát Európa nem tesz semmit, Kéne viszont igen, és a Nabucco koporsójában ez volt az utolsó szög, hivatalosan egy kicsit később lehelte ki a lelkét a Nabucco projekt, de ekkor már vége volt és Afrika pedig ugye Líbia esetében az ország széthullása volt nagyon kellemetlen. Az a képviselő, aki említette Líbiát, már nincs itt a teremben, de hát ugye Líbia komoly beszállító volt, és itt van nagyon közel az EU-hoz, mi már azon gondolkozunk, hogy mi történik majd Algériával, amely a harmadik legnagyobb beszállító, hogyha Buteflika elnök úr meghal, nem tudjuk, mi történik, mert innen is komoly import származik. A 90-es évek polgárháborúját túl tudta élni ez az ország, de hát meglátjuk, mi lesz akkor, hogyha változások vannak. Az elmúlt két évben ugye Irak és Szíria, illetve az iszlám állam problémája is felmerült. Hát három évvel ezelőtt nagyon sokat lehetett hallani Európában arról, hogy milyen földgáz jöhetne iraki Kurdisztánból, de ma már erről nem hallunk hiszen elég nehéz csövezetéket kiépíteni, hogyha közben háború zajlik a földterületen, és hát Irak és Szíria esetében valószínűleg nem fog ez megszűnni egyik napról a másikra, és aztán utána megint itt vagyunk az újabb orosz-ukrán válsággal, ami most már nem csak a gázról szól, hanem politikai és katonai válság, legalábbis elsősorban ez. Hát erre az ébresztőre hogyan reagálunk? Hát tulajdonképpen a válaszokat már eh, látjuk, a piaci integrációt Európában. Eh, gázból egy piac van, a Benelux országok, Németország, Franciaország, ez a piac már létrejött, integrálódott, eh, de Nagy-Britannia, Dánia és egyébként a Cseh társaság is itt van. Tehát lehet látni, hogy a piaci integráció nagyot segít. Az én hazám számára fontos, hogy ennek a piacnak a részesei legyünk, és így a forrásokat Németország felől kapjuk. Tehát a mi cégeink a gázért, a Rotterdami Habon keresztül fizetünk 234 dollár ezer köbméter gázért. Próbáljunk ilyen árakat a Gazpromtól megkapni, hát nem fogunk. Úgyhogy az piaci integráció a válasz szerintem. Megbízható országok, mindegy, hogy Norvégia, Kanada, Ausztrália vagy az USA ezek, de ők lesznek a válasz részei. És hát persze belső megoldásokat is kell találnunk. Meg lesz a, a nagy függetlenségnek az eredménye. Lesznek olyan országok, amelyek nagyobb mértékben lesznek energiahatékonyak, és megújuló energiákra fognak támaszkodni, mások a szénre, az atomenergiára, és így tovább. Szerintem a helyi belső forrásokra nagyobb, jobban fognak támaszkodni a tagállamok. Északról délre, keletről nyugatra vannak még ilyen törekvések, és nagyon sokan tudnak majd függetlenek lenni, energiafüggetlenek lenni a biomasszával, és egy csomó minden más lehetőséggel lehet függetlenedni. A nagy nehézség Európában az lesz, hogy nagy méretekben hogyan tudjuk megoldani az energiafüggetlenséget, mert tízezer lakosú, tízezer fős városok függetlenné tudnak válni, energiafüggetlenné. A nagy kérdés az az, hogy nagyvárosok, hatalmas lakótelepek és így tovább, ezek hogyan tudnak energiafüggetlenné válni, és ez szociális kérdés is. Ma már, ha körbe tekintünk, a legtöbb európai ország, az én hazám esetében is igaz ez, egész jól függetlenedni tud, tehát mondjuk egy, ha valaki befektet ebbe, akkor a saját energi- felhasznált energiáját meg tudja termelni, és így tovább, de hát az államoknak ebben szerepet kell vállalni, mert nem minden állampolgár képes ekkora befektetésre lendületet vesz egyes tagállamokban az atomenergia, lesznek olyan tagállamok, amelyek ezt nem választják, vannak, akik más gázforrásokat keresnek, vagy likvid gázforrásokat, vannak, akik vízerőmű projektekben gondolkodnak, és így tovább, de hát őszintén szólva én nem látok egységes európai választ erre a helyzetre, és ez még több évig így lesz Európában. Én még csak nyolc éve végzem a munkámat, lehet, hogy Nincs igazam, de hát eddig az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz egységes választ kidolgozni Európában. Hát az biztos, hogy a szolidaritást nagyon sokan fogják emlegetni, az biztos. És az első az tényleg a szolidaritás, de minden, ember, minden tagállam kötelessége, hogy a saját állampolgárairól gondoskodjon. Tehát a saját házatáját tegye rendben. Mi olaj és gáz csövezetékeket még a 90-es években kiépítettük a nyugat-európai országokból, Norvégiával, meg 97 óta, 1997 óta megvan a szerződés, és mi nem voltunk annyira gazdag ország, a 90-es években sokkal szegényebbek voltunk, mint mások, és mégis meg tudtuk ezt csinálni. Nem mindenki ö, tekint ránk nagy vidáman, amikor a mi példánkat látja, de hát tessék, ezt meg lehet csinálni. Az oroszokról néhány szót. 2009-ben a cseh elnökség színeiben én tárgyaltam Putyin miniszterelnök úrral, aki éppen akkor nem elnök volt, hanem miniszterelnök, na mindegy, Gazprommal, Lukasenko úrral, és így tovább. Hát nagyon érdekes pillanatok voltak ezek a történelemben. Két dolgot kell észben tartani. Az egyik az az, hogy a, az orosz-ukrán határon nincs mérő, tehát nem mérik a földgázt földgáz mennyiséget. Ez egész egyszerűen fantasztikus, pedig 26 éve független Ukrajna, öt különböző elnöke volt, miniszterelnöke és így tovább, és senki nem foglalkozott azzal, hogy helyez, építsenek már oda be egy mérőórát. Hát ebből akkor mit vonunk le következtetésként? Hát valószínűleg egyéb érdekes ügyleteik is voltak, nem pedig csak a földgáz, amit órával mérhettek volna. Azt hiszem, hogy mi valószínűleg kívülállóként sosem fogjuk ezt tudni, és sosem fogjuk tudni felmérni felmérni a korrupció teljes mértékét, ami a gázhoz kapcsolódik. Hiszen ha, ha önök elhiszik, hogy milliárdokat költöttek a csokoládégyártásra Ukrajnában, akkor sok sikert kívánok ehhez. Szerintem ennél bonyolultabb a helyzet. Az európai vállalatok nagyon sokan szolgáltatási szerződést írtak alá a Gazprommal, és a szállítási pont előfordul, hogy az EU határa és van, hogy az Európai Unión belül, de senki nem az ukrán és orosz határon vásárol gázt. Sokszor azt mondtuk, hogy tessék, a Gazprom feladata az, hogy juttassa el ezt a gázt Európába, az, hogy ez, hogyan teszi meg, az az ő feladata, nem a miénk. És nagyon érdekes volt erre látni, hogy mit mondott Putyin 4,4 milliárd amerikai dollárt kért, és Timosenko asszony pedig 5 milliárdot. És akkor fölmerült a kérdés, hogy ez a 0,6 milliárdos különbség honnan származik, és az volt a válasz, hogy ez az ukrán áfa. Hát nagyon érdekes volt ezt hallani. Én nagyra becsülöm a bizottságot, a bizottság munkáját. Nagyon keményen dolgoztak azon, hogy idén októberben legalább egy-két megalapodást keresztül vigyenek. Én láttam 2009-ben, hogy ez mennyire nehéz, tehát tudom, hogy milyen keményen kell dolgozniuk. Nagyon nehéz volt, és azt hiszem, hogy ez a megállapodás nem fog sokáig tartani. Tehát ha bárki azt hiszi, hogy ez majd jövő márciusig kitart, azt hiszem, akkor csalódást kell okoznom, nem így lesz ugye bebizonyítottuk már, hogy hajlandóak vagyunk többet fizetni, úgyhogy ezzel vissza fognak élni, Ukrajna és Oroszország is többet fog követelni nagyon hamar. Mert hát gyakorlatilag így látnak bennünket, úgy látnak bennünket, úgy tekintenek ránk, mint olyan országokra, amelyek felelősek az ő állampolgáraik jólétéért, és ezért gyengék vagyunk, nincs tárgyalási adó a kezünkben. Tehát semmilyen európai bürokrata vagy politikus nem mondhatja azt, hogy hát engem nem érdekel a bulgár lakosság, a magyar vagy a görög lakosság, vagy mások, Szerbia, Moldova nem érdekel engem az a lakosság. Hát mi nem teszünk ilyet, mi nem hagyjuk az embereket télen megfagyni. Még más országokban ez teljesen természetes és nem izgatja a kormányokat. Még egy valami, amiről nem szabad elfeledkezni, hogyha Oroszországról beszélünk. A Gazprom szerepe jelentősen megváltozott az elmúlt években. 15 évvel ezelőtt a Gazprom volt az orosz politika eszköze de most már nem így van. Ugye 15 évvel ezelőtt az olajágazatot privatizálták, még a Jelcin években, és Rosznyeft, a Rosznyeft volt azt hiszem a legnagyobb, az egyik legnagyobb állami cég, de akkoriban a Gazprom volt az egyetlen politikai eszköz, de most már a Gazpromból csak a jövedelem egyötöde származik, tehát ez a gáz, a legnagyobb eszköz az olaj. Rosneft, a Rosneft ugyanis néhány év alatt a világon az egyik legnagyobb olajcégé vált. Átvették a Jukosz és más cégeknek a tulajdonát, tehát kinőtte magát, de hogyha most már a Gazprommal tárgyalunk, ne felejtsük el, hogy a Gazprom már nem az az óriási domináns piaci szereplő, mint régen. Az elmúlt két hónapban lehetett látni Lengyelország, Németország, Szlovákia, Magyarország, Ausztria is tárgyal. Soha nem jelentenek be semmit semmilyen árváltozást, semmilyen szerződési változást ezekkel az országokkal szemben sem. Tehát látható, hogy nem a Gazprom hozza a döntéseket, hanem valahol feljebb, messzebb hozzák meg ezeket, és a Gazprom pedig csak végrehajtja. Az EU még mindig a világ legnagyobb gazdasága. Erről ne feledkezzünk meg. E, és az energiapiacon is nekünk kellene, hogy a dominánsak legyünk. Ha bennünket zsarolnak, ha zsarolhatnak, akkor valószínűleg az energiabeszállítók és ellátó fognak minket zsarolni, hát akkor számítsuk be a zsarolás árát e, a reakciónkba ugyanis vannak itt lépések, energiahatékonyság, új belső energiaforrások, megújuló energiaforrások. Ha beszámítjuk a zsarolás árát is, akkor ezek a megoldások, az alternatív megoldások mindjárt kevésbé drágának fognak tűnni. De nem csak a gazdasági eszköz, ugyanis az energia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És Szaudargasz úr, az előadó úr szeretne feltenni egy kérdést. Köszönöm szépen ezt a nagyon világos fogalmazást, és azt is, hogy a külpolitikai területeket is érintette, illetve ebből a szempontból vizsgálta a kérdést, tehát hogy mennyire fontos a helyes elemzés, és mennyire fontos világosan látni, hogy honnan jönnek a fenyegetések. Csatlakoznék az előttem szólóhoz még egyszer. Nagyon fontos hogy meglegyen a politikai akarat, hogy szembeszálljunk ezekkel a kihívásokkal. Tehát csak egy valamit szeretnék itt újra megfogalmazni. Én az előző előadótól is ugyanezt a kérdést kérdeztem. Ugye folyamatosan elemezzük a helyzetet keleten, hiszen a mostani tél lesz majd a rendszerünk stressztesztje, ha fogalmazhatok így. De hát a stratégiánk az nem csak egy téli stratégia kell, hogy legyen. Tehát nem csak mindig erre kell felkészülni, hogy egy telet megoldunk, utána felkészülünk a következő térre. Ön említette, hogy más országok, Kína, Afrika, Ázsia, Közép-Ázsia országai is felhasználják a politikai szándékot, akaratot, hogy megoldják a problémákat. Tehát talán le tudnánk vonni némi tanulságot, tanulhatnánk ezektől az országoktól is. Hogyan tudjuk az energiastratégiánkat hosszú távúvá és fenntarthatóvá tenni annak érdekében, hogy az energiastratégia az valóban az energiaunió pillére lehessen. Köszönöm szépen, és az árnyék előadónk következik. Köszönöm szépen. Bartuska úr. Uh, diverzifikáció zdrojů v tom smyslu, uh, že by... Az első dolog az az, hogy az energia uh, biztonságnak globális energiapiacon diversifikálódáshoz kell vezetnie, um, és a gázpiacot az olajpiac analógiájára lehet el képzelni a diverzifikálást el kell választani az infrastruktúrától. E, tehát az ellátást az infrastruktúrától az olajhoz hasonlóan el kellene választani, vagy szét kellene választani, leválasztani. E, és ugye a jövőben sikerül-e egy ilyen globális piacot kialakítani ön szerint? E, vannak tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a tervezett beruházások, legyenek azok vezetékek vagy LNG terminálok, nagyban meghaladják a, a keresletet legalábbis a tervezési szakaszban, és ez gáz árát befolyásolni fogja, esést fog erő eredményezni. Köszönöm, Peterszer úr is árnyék előadó, őnek is megadom a szót. Uh, uh, uh, Köszönöm az érdekes előadást. Érdekes volt hallgatni arról, hogy mi a véleménye a megújuló energiaforrásokról, illetve milyen megoldásokban gondolkoznak. Másra vonatkozik a kérdésem, mint amiről ön eddig beszélt, tehát ha nem tud válaszolni, azt is elfogadom. A számítástechnikai hackerek komoly problémát okoznak ezen a területen is, és ön szerint a többi nehézséggel együtt mennyire, mennyire kell ezt komolyan venni, illetve hogyan lehet ezt kezelni. Köszönöm. Jávor úr következik. Thank you, Mr. Chair. I would like just to... Köszönöm. Egy kérdést egy, egy kérdést tennék fel. Hallottuk, hogy az atomenergia az egy helyi, nemzeti erőforrás, miközben én a keleti tagállamokat kipécézve, Finnországot és Magyarországot kipécézve szeretnék rámutatni arra, hogy ott a rossz atom, az atomenergiában, illetve a nukleáris beruházásokban is erősen érdekelt. A az európai közvélemény erősen odafigyel a gáz függőségre, ugyanakkor szerintem oda kellene figyelni a pénzügyi, technológiai és ellátási függőségre, amely a Rosszatom, illetve a többi orosz cég részéről eh, jelen, szemben jelentkezik. Eh, Rosneft és a Gazprom eh, infrastruktúrás, infrastruktúrális befolyást is szereztek, eh, ami nem annyira közvetlen, mint eh, az eh, a képességük, hogy egyszerűen elzárják a gázcsapot, de megint egy olyan dolog, amire érdemes kitérnünk. Lewandowski úr következik. Köszönöm. Köszönöm. Energiafüggőségben él a kontinens. 90-es évek óta ez így van valószínűleg a jövőben is így lesz. Egyes ellátók politikai játszmákat űznek. Nem csak a Gazpromról van szó, hanem a úgynevezett privatizált cégekre is utalnék, mert Oroszországban nehezen lehet egyáltalán magántulajdonról beszélni. 2014 májusában a bizottság egy anyagot adott ki, amely a szuverén energiamixről is beszélt, az energiamix szuverenitása, amely a szerződésben is, alá, szerződésből is levezethető, miközben közös energiastratégiáról beszélünk. Egyes, vannak elvek, amelyek nem vitathatóak a válságmechanizmus, amely a gázirányelvben, illetve az olajirányelvben is szerepelnek, a diversifikálás, az LNG terminálokon keresztül, a hatékonyság például az épületek vonatkozásában, mert az épületek fogyasztják az energiafelhasználásunk 40%-át, a tárolási kapacitások növelése, eh, a eh, eh, tisztább fosszilis határon átnyúló interkonnektorok, ezek ezek nem kontroversz dolgok, ezek részei annak a csomagnak, amit úgy nevezünk, hogy energiabiztonság. Ugyanakkor elérkezik egy pont, amikor sokkal vitatottabb dolgokra, dolgokról kell beszélnünk. Az információt meghaladó, az információ cserét meghaladó koordinálást, például eh, a szerződések, a harmadik felekkel vonatkozó szerződések vonatkozásában. A koordinálás egyfajta biztonsági ellenőrzése az új projekteknek, az Európai bizottság ezáltal felhatalmazást nyerhetne arra, hogy leállítsa azokat a projekteket, amelyek, amelyek nem eh, állnak a eh, az energia függetlenségünk érdekében, kialakításának érdekében. Még eh, vitathatóbb a, az, hogy a fogyasztóknak hogyan lehet a több hatalmat a kezükbe tenni az ellátókkal szemben. Ez eh, az igazi nehézsége az Energia Uniónak, hogyan lehet a koordinálást az információ cserén túl vinni. Ja viszont som sa dotkol jednej otázky, ktorú... Nos, egy kérdést szeretnék feltenni mindkét előadónak. Először úrnak, aztán Bartuska úrnak. Svedes úr azt mondta, hogy az államok az a jogát tiszteletben kell tartani, hogy minden ország dönthessen arról, hogy milyen irányban alakítja az energiamixtúráját. Bartuska úr mondta ezt. Nemrégiben a németek úgy döntöttek, hogy elhagyják a nukleáris energia alkalmazását. Ha azonban a ö, nagy országok az egyik napról másikra ilyen alapvető jelentőségű döntéseket hoznak, ez kedvezőtlen kihatásokkal járhat más országokra. Ezért az országoknak kölcsönösen tájékoztatniuk kellene egymást, és az ilyen irányú lépéseiket koordinálniuk kellene. A második kérdésem egyetérte azzal, hogy amikor a kockázatos energiabeszállítókról van szó, akkor foglalkozhatnánk azzal, amit Tusk úr mondott, azaz közösen szerzünk be energiát, és ez összefügg azzal a kérdéssel, hogy közösen vásárolnánk nyersanyagot is. Köszönöm. Dank. Äh, mich würde interessieren, wie man... Köszönöm, hogy a Rübig úr érdekelne, hogy jelenleg hogyan látja Oroszország gazdasági helyzetét, hiszen már az energiaválság előtt drámaian romlott Oroszországban a gazdasági helyzet, és nagyon súlyos bizalomvesztése került sor e tekintetben. A rossz gazdasági helyzet Oroszországban és a bevételek helyzete vajon hogyan fog kihatni az energiaellátásra? Mr. Buti Koffer úr. Köszönöm. Meg kell védenem a kancelláromat azzal a váddal kapcsolatban, hogy elhamarkodottan kezdte el leépíteni az atomenergiát. Azt gondolom, hogy nagyon is igazolható volt ez a lépés. 30 éve zajlottak a viták, a kormányzati döntést gyakorlatilag a polgárok 85%-a és az összes párt támogatja. Három kérdésem van Bártuska úrhoz. Köszönöm az érdekes előadást említették, hogy az LNG kapacitás az gyakorlatilag meghaladja az igényeket. E, további beruházásokra van-e szükség, ez a kérdésem, és mi az ön e, véleménye, prognózisa az elkövetkezendő 5-10 évre vonatkozóan az Egyesült Államokból érkezhet-e LNG import, számít-e arra, hogy az európai energiabiztonsághoz Amerikából kapunk hozzájárulást, segítséget. Ön említette a hatékonyságot, gondolja-e, hogy a csúcson meghatározott hatékonysági célok elég ambíciózusak-e, és hozzájárulhatnak-e az energiafüggetlenségünkhez. Ami pedig a az életbevágó fontosságú energiainfrastruktúrát illeti, összehasonlítva magunkat az Egyesült Államokkal, azt látom, hogy ott vannak jogi eszközök, nem is kevés arra, amelyek alkalmasak arra, hogy megvédjék ezt az infrastruktúrát a harmadik országok beavatkozásától. Ezek a jogi eszközök messze meghaladják a saját jogi eszközeinket. Úgy gondolja-e, hogy egyetérte velem abban, hogy a, ezen a területen javítanunk kell eszközeink hatékonyságát? Köszönöm. Karin úr, köszönöm én is az érdekes előadást. Különösen a 2009-es tárgyalással kapcsolatos anekdótát értékelem. Nos, ami az energia függőséget, függetlenséget illeti, elmondhatjuk, hogy függetlenség kétféle módon valósulhat meg. A teljes függetlenség az importált forrásoktól, az amerikai, az amerikai piac 70-es évek óta azt a célt tűzte ki, hogy energiafüggetlen lesz. Senki nem hitt nekik, ugyanakkor a palagázzal, palaolajjal gyakorlatilag elérték a függetlenséget, gyakorlatilag exportőrré válhatnak. Öt évvel ezelőtt sem hitte volna ezt el senki. Ez olyan iránye, amelyet az Európai Uniónak meg kell fontolnia. Tehát cél lehet-e az, hogy ne kelljen importálnunk, illetve e, pusztán az a képességünk legyen meg, hogy egy e, potenciális e, ellátónak nemet tudjunk mondani, mert elég komoly a választék, és nem tudjuk el, hogyha nem fogadjuk el a feltételeit, akkor mehetünk máshoz, mert van más. Turmes úr következik. Uh, first, um, for me... Először is. A gázáraktól eljutunk a fűtés, sőt fizetett díjakig. Hát talán az elektromos áram ellátást kéne diversifikálni. Kevesebb gázt égetünk el Európában, mint bármikor is, azért, mert az LTS e összeomlott, és az erőművek eh, teljes kapacitáson működnek. Az európai energiatörténelemben még soha nem láttunk ennyi szénerőművet működni, mint ma. Tehát felmerül a kérdés, hogy gázválság van, különösképpen Kelet-Európában, és ez tulajdonképpen a fűtési válságot jelenti. Tehát inkább azt próbáljuk megoldani, hogy a fűtést, a fűtés gondokat hogyan lehet, fűtés gondokon hogyan lehet felülemelkedni, kizárni ebből a gázt a kelet-európai forradalmak, változások után mi történt, az állampolgárok megvásárolhatták a az ingatlanjaikat. Például a Nyugat-Európához képest sokkal több itt a lakástulajdonos, Kelet- és Közép-Európában. Viszont nem jól szigetelt épületekben laknak, és nincs pénzük a szigetelésre ezeknek az embereknek. Hát nem ez az egyik legnagyobb probléma a fűtés esetében, és mit tehetünk ezzel kapcsolatban? És még valami, amit Lewandowski úr nagyon helyesen megemlített. A szomorú hír, ugye a tanácsi következtetésekből, hogy ez egy olyan szöveg, ami a koordinációról szól. Arról szól, hogy tájékoztatjuk egymást, illetve tájékoztatják a tagállamok egymást, és a jövőbeni gázszerződéseket nél ezt figyelembe veszik, de ezt a szöveget egyre csak higították, higították, higították, és a végén most már egy nagyon gyenge szöveg. Merkel asszony szükség van, de Lengyelország például nem értem, hogy miért nem küzdött jobban hogy egy keményebb és határozottabb szöveg szülessen. Valóban a koordináció a kulcskérdés, mert itt a lehetőség a kezünkben, hogy a gázszerződések kétharmadát újra tárgyaljuk az elkövetkezendő nyolc évben. Ez a Nemzetközi Energiaügynökség égiszén belül. Tehát ez egy egyedülálló lehetőség. De csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha az összes európai kormány segíti azokat is, akiknek kevés a mozgástere az orosz fél miatt. Úgyhogy kérdezem önök, kérdezve önt, hogy mi a véleménye a jobb koordinációról, és van még egy utolsó kérdésem a gáz vásárlási megállapodásokról. Elnézést, elnök úr, hadd fejezzem be. Én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a közös gázvásárlást itt megszervezzük. Kartel lesz a válasz erre a másik fél részéről. Úgyhogy Kérdezem, hogy önnek mi a véleménye erről a gondolatról. Jól hangzik, de valószínűleg nem olyan jó. Mindannyiunkat vegye figyelembe, mondja az elnök úr, mindenki két percet kap. Szerintem két perc, 30 másodperc elég, ennél több nem. Bellner asszony. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is Bütikőfer kollégámat támogatnám, aki elmondta, hogy a Németországban az atomerőműből való kiszállás egyáltalán nem jelentett szűkösséget az energiaterületén. Több elektromos áramot és energiát termelünk most, mint korábban. És azt hiszem, hogy ez pontosan az energia függetlenség tárgyában további gondolkodásra késztett minket. Érdekelne, hogy a tanács javaslatait hogyan értékeli, mert el kell mondanom, hogy a nem túlságosan ambiciózus célokat, illetően amelyeket ott javasoltak, én nagy csalódást éreztem, többet reméltem, talán az energiaellátás biztonsága témájában tudna erre vonatkozóan valamit mondani, és lenne egy konkrét kérdésem a gázvásárlásokat illetően. Van egy javaslat Lengyelország részéről, hogy központi gázbevásárlás történjen egy ilyen koncepció kialakítása, és javasolták, hogy hozzunk létre egy ügynökséget, amely az Euroatom ellátási ügynökség mintájára jönne létre vagy talán lesz egy más testület, egy ö, ö, konzorcium, amely ezt a feladatot ellátná. Érdekelne, hogy mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Uh, thank you very much, Mr. Jackiewicz. Köszönöm, Jackiewicz úr. Dziękuję. Mm, tu w Parlamencie Europejskim od kilku miesięcy, czy od kilkunastu miesięcy... Köszönöm. A parla... Unii Europejskiej parlament egy élénk vitát folytatott nemrégiben az energiát illetően. Az európai közvélemény más dolgokkal foglalkozik, mégpedig az Orosz Federáció imperialista tendenciáival. Érdekelne, hogy önnek is az -e a véleménye, hogy energia biztonságunk, az Európai Unió energiabiztonsága biztosítható, garantálható. Egyrésztről azáltal, hogy a Gazprom importokat ö, csökkentjük, és így az Orosz Federációtól kevésbé lennénk függőek, és azáltal is, hogy kiépítjük az interkonnektorokat, hogy az energia rendszereket Európában összekapcsoljuk. Nos, ez egy olyan vélemény, amely gyakran elhangzik itt a parlamentben, és a biztos úr is ezt a véleményt képviseli. Én nem így gondolkodom, úgy vélem, hogy ha kevesebb orosz gázt szeretnénk importálni, akkor ezt a fennmaradó mennyiséget nem tudjuk azáltal fedezni, vagy kitölteni, hogy kiépítjük az interkonnektorokat. Sokan azt mondják jelenleg, hogy így csökkenne a széndiokszid kibocsátás, palagázt kellene inkább alkalmaznunk, független forrásokra kellene támaszkodnunk. Ez lehetőség lenne az európai országok számára, és a színalapú energiák elhagyásáról beszélünk mindig. A szakértők azt mondják, hogy így módon ezt a hiányosságot meg lehet szüntetni, hogy az interkonnektorokat kiépítjük. Köszönöm. Borano. Tamburano árnyék előadó következik. Én la mia più che una domanda, una precisa... Egy kérdésem lenne, illetve pontosításra szeretnék élni az amerikai energiafüggetlenség mit az, a továbbra is él, noha az USA-ban 11 százalékát a földgáznak importálták, tehát a termelési csúcsok a 2006 óta 9 millió hordot jelentenek, és 2013-ban 13,2 millió volt a fogyasztás. Tehát nem értem, hogy milyen adatok alapján állítjuk, hogy az USA elérte az energiafüggetlenséget. Hogyha megnézzük a hivatalos adatokat, akkor ez mást mond, mint hogyha az újságokat olvassuk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, well... Köszönöm. Nincs több kérdés, úgy látom. Akkor a kérdések sorához én is hozzátennék még valamit Lewandowski és Turmes urakhoz csatlakozva. Az Európai Energia Közösségben ez a politikai gondolat népszerű volt a parlamentben. Nehéz megvalósítani és nehéz elmagyarázni a tagállamoknak ezt a gondolatot, az energiaközösség gondolata a tagállamoknak egyenként került az asztalára, megpróbáltuk őket meggyőzni erről. A közös gázvásárlás és az összes további elem, amely ennek a része, hát nem volt annyira nehéz, könnyű volt eldönteni azt, hogy milyen szintű döntéseket kell majd meghozni. Hát most itt az idő, hogy megoldjuk ezt a problémát a gyakorlatban, lesz-e közös vásárlás vagy sem. Készen állunk arra, hogy az Európai Bizottságnak hatásköröket adjunk ezzel e tekintetben, vagy sem. Fel kell tennünk ezt a kérdést, és ez fontos. Öné a szó. Köszönöm szépen, az elnök úr 5 percet adott nekem, úgyhogy nagyon rövid leszek, és elnézést kérek azoktól, akiknek esetleg a kérdésére nem válaszolok. A gázfelvásárlással, a gázvásárlással kapcsolatos kérdésekre azt tudnám mondani, hogy igen, az európai egységes piacot megteremtettük, Hát ha ez valóban így lenne, akkor egyetlen egy beszállító sem tudja a vásárlókat kiátszani egymás ellen. A német vagy a rotterdami piacot, hogyha megnézik, ez most 18 euró megawatt óránként. A Gazpromtól soha nem fogunk ilyen árakat elérni, amiket itt ki lehet fizetni Franciaország. Fele annyit fizet a gázért, mint Lettország. Lettországnak nincs más csövezetéke, csak Oroszországtól. Az én hazám jelentősen kevesebbet fizet a gázért, mint Szlovákia. Szlovákia kicsit közelebb van Oroszországhoz, mint mi. Tehát ennyit a gázvásárlásról, de én nem vagyok benne biztos, hogy létre tudunk hozni egy testületet, amely minden cég számára gázt vásárolna. De nem tudom, ez az én véleményem. A többi dolog intelligens hálózatok és a ezek iránt követett támadások. Köszönöm a kérdést, mert erről nem beszélünk. Beszélünk sokat az intelligens hálózatokról, a szuper okos megoldásokról, de hát a hacking és ezek a támadások szerintem egyre inkább meg fognak jelenni. Helyszíni megoldást, helyi megoldásokat kell használni. Tehát, hogyha valakinek a háza el van szigetelve, nincs az internetek kapcsolódva, nincsen semmilyen hálózatra kapcsolódva, és a saját energiáját megteremti, az a legbiztonságosabb. Én az életemben túl sok ilyen példát láttam amikor a hálózatokat támadások érték, ezért gondolkodom így. Az energiamix és az EU, illetve hát az, hogy a tagállamok szuverenitása valóban fontos, szerintem a diversifikáció a legkomolyabb fegyver, a szuverenitás és a sokszínűség megvédése nagyon-nagyon nagy erősségünk volt. Nem válhatunk Kínává, egy második Kínává, és én nem is akarom, hogy Európából a második Kína legyen. Én Európát úgy szeretem, amilyen most, és azt hiszem, hogy az állampolgároknak is ez a véleménye. A folyékony gázterminál, a lehetséges USA export, hát szerintem a palagáz boom 2008-2009-ben bekövetkezett. Az energiát ugye az USA felvásárolta volna, de azért nem vásárolták meg, mert volt elég saját gázuk, és ezért került ez a gáz az európai és az ázsiai piacokra, és ezért tudtak az árak csökkenni. Tehát hat éve a, ezek a gázárak a fele vagy a harmada annak, amit az oroszok kérnek vagy követelnek a gázszolgáltatási szerződésekben. Én nem vagyok biztos abban, hogy Amerika megengedi azt majd, hogy hatalmas ilyen folyékony gázt exportáljanak, mert ez nagy előnye az európaiakkal és az ázsiaiakkal szemben, tehát nem biztos, hogy erről dalolva lemond, önként is dalolva és még valami, ami nagyon jól illusztrálja a valóságot, az USA tulajdonképpen független a nyersolaj importoktól, de azért még mindig importál valamennyit, a feldolgozott olajat exportálja, még azért nem jelenti azt, hogy az USA teljesen kilépett a piacokról, és én nem vagyok biztos abban, hogy bármilyen iparosodott ország, legyen az akármelyik, vagy egy Európai Uniós tagállam, tagállam függetlenítheti magát a piacoktól, de az európai országok esetében ez biztos, hogy nem így van, tehát nem tudnak függetlenné válni teljesen. Aztán a gázárak, fűtésárak volt erről is egy kérdés, nagyon szépen köszönöm ezt, mert a legkiszolgáltatottabb fél, az a fogyasztó, amikor a, tehát ugye a gáz fogyasztó. Az emberek azt hallják, hogy jó, lehet, hogy nem lesz elég gáz, lesznek nehézségek, és így tovább a fűtést. Ezt rengeteg dologgal meg lehet oldani, geotermikus energiával, szénenergiával, briket, stb. stb. a szigetelés javításával, és így tovább. És hogyha megnézzük, hogy mennyi gáz kályhát adtak el akkor Kelet-Európában, akkor láthatják, hogy ezeknek a száma csökken. Mert hogyha valaki 10 hónapon keresztül azt hallja, hogy hát nem lesz elég gáz, vagy nem biztos, hogy lesz elég gáz a fűtéshez, akkor az emberek ezt komolyan veszik. És tényleg az állampolgárok saját maguk, a helyi közösségek reagálnak. Itt nem arról van szó, hogy a kormányok kényszerítik az embereket, hanem egyszerűen logikusan gondolkodnak, és hogyha folyamatosan azt hallják, a Gazpromtól, illetve másoktól, hogy hát hideg telünk lesz, készüljenek fel, hát akkor ők felkészülnek rá gáz nélkül, és nekem ez nagyon tetszik egyébként. És hogyha lehetek egy kicsit optimista. Mi vagyunk a világ egyik legboldogabb része, az egyik leggazdagabb kontinens, még mindig. Úgyhogy tessék, használjuk a saját hatalmunkat, hogy javítsuk a saját életünket, és hát tegyük nehezebbé mondjuk a gázexportőrök életét ha keményen játszanak velünk, akkor legyünk mi is kemény legények. Thank you very much. Köszönöm. Most akkor visszatérünk a kutatókhoz. A Firenzei Egyetem vegyész professzora Ugo Bardi úr következik ő fog beszélni. A világ fosszilis hidrokarbon termeléséről és a csökkenő energiahozamokról. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek önöknek. annak a kutatóintézetnek a nevében, amelyet képviselek. A személyes véleményemet fogom megosztani önökkel, ugyanakkor a véleményem nyilván a Firenzei Egyetemnél végzett munkámon alapul, és tanulmányoztam a nagyolaj cégek tevékenységét, és én az olajra fogok koncentrálni. Eddig általában a gázról beszéltünk, és önök tudják, hogy milyen válság alakult ki az elmúlt hónapokban ezen a területen. Ugyanakkor egy új válság előtt állunk, egy komoly válság előtt a nyersolaj vonatkozásában. Ez a válság most körvonalazódik. Egyébként a csökkenő árak válsága is a piac szempontjából annyira rossz, mint a növekvő árak válsága. Gondolhatjuk azt, hogy az alacsony árak az egy jó dolog, ugyanakkor az alacsony árak is problémát okoznak, mint ahogy arról hamarosan beszélni is fogok. Hogy egy kicsit eh, lássák a kontextust, eh, bemutatom ezt az ábrát, amely eh, visszatekint mm, vagy 80 évre, és mutatja az árakat. A piros vonal az inflációval kiigazított árakat mutatja, és látják azt is, hogy nem mehetnek az árak túl magasra, mert ha az árak túl magasra mennek, akkor egész egyszerűen nem eh, fizethető meg a termék, E, és gyakorlatilag ez aláásná, a, sőt elpusztítaná a keresletet. Ennek van egy szimmetrikus pandantja, amely arról szól, hogyha túl alacsonyak az árak, akkor, akkor az olajipar nem tud nyereségesen működni, termelni és eladni, senki nem hajlandó veszteséggel kereskedni. Ez a probléma is megfigyelhető volt az elmúlt években az olajár alakulásában egy növekvő tendenciát láthatunk. az árak vonatkozásában, tehát növekednek az árak, és mik a jelenlegi trendek, miért magasak az árak. Nos, Goldman Sachs tanulmánya szerint minden új olajkitermelési helynek a profitabilitása 120 dollár per hordó áron igazán jó, tehát a palaolaj vagy más újdonságnak nevezhető olaj kinyerési lehetőségek, akkor ahhoz legalább 100 dolláros piaci ára van szükség, hogy nyereségesen ez a tevékenység folytatható legyen. Amennyiben az árak nem érik el ezt a szintet, 5 ehm, perccel ezelőtt néztem meg az árakat, és most 77 dollár alatt van a hordonkénti olajár. Nos, az probléma, mert valaki nagyon sok pénzt fektet be az olaj kitermelésbe, és aztán arra kényszerül, hogy veszteséggel adja el azt a terméket, ez pedig egy nagy probléma. Látják önök itt a, a lenti sarokban a, te, a, a, a, a termelési árakat, illetve az eladási árakat is látják. Ez egyébként már egy kicsit, kicsit már is elavult, mert múlt héten összegeztem az adatokat, és azóta is lejjebb mentek az olajárak az itt, itt bemutatotthoz képest, és most már 77-76 dollárnál tartanak. Már a 80 eurónál látjuk azt, a 80 dollárnál látjuk azt, hogy az olajtermelő régiók egyes része nem lehet nyereséges. Hogyha 80 dollárnál nem megy magasabbra a az ár, akkor 10%-át a termelésnek fel kell adni, mert nem lehet nyereséges. Hogyha a 10 évvel ezelőtti normális szintre csökkenne az ár, akkor 50%-a a világ olajtermelésének kiesne, nem lenne nyereséges, e, márpedig ez egy nagy probléma lenne. Mi az oka ennek a problémának? Nos, egyszerű oka van, egyre többe kerül az olajat kitermelni, gyakorlatilag csökken ugye a, a csökkenés szót nem abban az értelemben használom, hogy nincs elég olaj, mert elég sok olaj van még. A probléma az, hogy a, az olcsó olajat már mind kitermeltük. Tehát most már drágán kell olajat termelnünk. Ez a termelési trend a világon, és látjuk, hogy a kék, a kékkel színezett rész, az a hagyományos olaj. Tehát a hagyományos nyersolaj. Látjuk, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt tíz évben az nem nagyon változott. Az olajtermelés azért növekszik, mert a sárga és a fekete növekszik, ez részint a kátrányhomokból, részint pedig a palából kinyert olaj, miatt van így. Tehát az olajtermelést azt drága olajjal lehet felfuttatni, ezt ássák alá a jelenlegi trendek. Sokat beszélünk a palaolajról és a palai gázról, ezeknek a termelési módja egyébként hasonlít egymáshoz. Itt most látnak egy darab palát, ez a, ez a kőzet, az, amiből ki kell termelni az olajat és a gázt. Hát nem könnyű. Ott nem lehet csak lyukat fúrni a talajba, ott össze kell tördelni a kőzetet ahhoz, hogy kinyerhető legyen. Persze ehhez létezik technológia, ugyanakkor ez drága. Csodálatos technológia van erre. Ugye e, például ez a mobiltelefon is csodálatos technológiát képvisel, de nem lehet palát törni vele. Nagyon sokféle technológiát kellett tehát kialakítani, nagyon drágák a gépek, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a palagáz eh, gyakorlatilag három éven belül 80%-kal csökkent, ami elérhető, ami azt jelenti, hogy folyamatos kell, hogy legyen a fracking. Eh, a pénzpiacok pedig csak akkor adnak erre a frackingre pénzt, hogyha megtérül. E, amennyiben az árak nem érik el a kitermelés költségét, akkor a bankok nem fognak a kőzet e, törmelés, e, töré, széttörésére pénzt adni, frackingre pénzt adni. Tehát, hogyha az árak továbbra is lefele mennek, akkor az olajtermelés is növekedni fog, ami pedig kihatással lesz az emberekre és az iparra is természetesen a felhasználókra, a végfelhasználókra. Mostantól egy kicsit felgyorsítom a tempót, mert amit eddig mondtam, az volt az igazán fontos. Energiára van szükség ahhoz, hogy energiát termeljünk. A frackinghez energiára van szükség. Nyilván aztán energiát állítunk elő ebből, de ennek van egy arányszáma, és ez az arányszám egyre kedvezőtlenebb az elmúlt időszakban csökken. Egy a száz volt az arány, ugye a hagyományos olajnál most pedig 1,15 az arány, a palánál pedig már 10 alá csökkent az energia megterhelés, megtérülési, megtérülési mutató. Ez a az olcsóolaj csökkenésének a kérdése, ez egy fizikai tény, ez, ezzel a politika és a gazdaságtan sem tud semmit sem tenni. Ehm, az energia megtérülés a, egy vitatott kérdés a, a megújuló energiaforrások vonatkozásában. Nézzük a megújulókat, gyakorlatilag ezek eh, bizonyos eh, olajhoz mérhetőek, eh, az áramtermelésben használt eh, olajhoz hasonlítottuk eh, össze. Nyilván a megújulóknál a technológia miatt valójában növekszik a megtérülési arány, másik oldalon az olajnál viszont szükségszerűen csökken, és ez a probléma egyre súlyosbodni fog. Erről most nem beszélek, gyakorlatilag ez a beruházásról szól, a, nyilván a megújuló is ad energiát, de ahhoz is beruházásokra van szükség, és végezetül a moderátor erősen megfenyegetett, hogy tartsam be a 10 perces időkorlátot. Nos, az energia termeléshez energia szükséges, tehát fizikai okoknál, nem pénzügyi okoknál, nem politikai okoknál fogva csökken az energiahozam, és gyakorlatilag egy senki nem nyer helyzet állhat elő, az, a, a magas árak, a keresletet ássák alá az alacsony árak a kínálatot ez a helyzet csak rosszabbodni fog. Nagyon érdekes politikai következtetéseket lehet ebből levonni, például az európai energiabiztonságra vonatkozóan. Hosszú távon azonban az egyetlen lehetőség az energiabiztonság létrehozásához az a megújuló energiaforrásokba eh, fektetett összegek növelése, így tudjuk tehát egyrészt felfuttatni a, a melegújuló energia arányát, amely már most egy jelentős része az energia mixnek, és ez csak növekedni fog. Köszönöm. További adatokkal állok azok rendelkezésére, akik többet szeretnének tudni. Itt van a weblapom, ezen többet megtalálnak. Köszönöm. Uh, Mr. Saudargas. Saudargas úr, előadóként összefoglalhatja a gondolatait. Köszönöm szépen ezt a fontos elemzést a piacok állapotáról, helyzetéről, az olajpiacok állapotáról. Az Európai Unió ugyanis függ az olajimportoktól is. Nagyra értékelem az árszavát is, az Európai Bizottság közleményében is szerepel ugye ez az információ, tehát mi az Európai Bizottságot csak támogatni tudjuk, de ettől függetlenül azért szeretnék eh, még egy-két szólni. Önök nyilván szakértők, az olajkitermelési eljárásokat jól ismerik, és fontos hosszú távú lassan változó tendenciák a technológiákat mutattak be nekünk. Lehet, hogy ezek fenntarthatóak, de a változás nagyon lassú. Azonban mi azt látjuk, hogy az árak viszont elég hirtelen és váratlan módon ingadoznak. Tehát ezek a mechanizmusok valószínűleg nagyon összetettek, amelyek a válsághoz vezettek. De én azt szeretném tudni, hogy az önök véleménye szerint a politikai események, a geopolitikai helyzet hogyan befolyásolják az olajárakat az önök szempontjából, ez látható, vagy tulajdonképpen csak úgy tekintik, hogy szabályozási eszközként szolgálnak ezek? Mr. Erickson. Köszönöm, Erickson úr következik. Very much. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok elhangzott gondolattal egyetértek arról, hogy mi is történik mostanában, és hogy mit kell tennünk a jövőre nézve Európában, hogy szembe tudjunk szállni a kihívásokkal. De amit a jelenlegi helyzetről elmondanak, ez nem csak azt jelenti, hogy itt vannak azért piaci háborúk is, hiszen az USA komoly befektetéseket eszközöl a foszilis energiaforrásokba, egyre több olajat termelnek ki, sokkal több gázt, mint amit korábban, és ezt aztán a piacra öntik. Tehát itt sok a fosszilis üzemanyag. Aztán Szaudarábia látható, hogy hogyan reagál erre, és ők is most egyre több olajat termelnek ki, mint korábban, mert ugye fokozatosan veszítik el a piaci részesedésüket. Ennek a hatása pedig az, hogy a piaci árak gyorsan csökkennek, és ez ennek a fajta piaci háborúnak a következménye, ugyanis Szaudarábia szeretné ellehetetleníteni ezeket a drága befektetéseket, amelyeket most hajtanak végre, különösképpen Kanadában és az USA-ban. Ez nem ugyanannak a kirakósnak egy darabja, amiről beszélünk? Jávor úr, az árnyék előadón következik. Köszönöm szépen, elnök úr! nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem, itt vagyok, nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem, hallgattam ezeket az előadásokat. Én úgy gondolom, hogy ezek fényt derítettek a stratégiai aspektusokra, tehát az energiakérdések stratégiai oldalára sokat beszéltünk a Gazpromról, a gázválságról, Oroszországról, Ukrajnáról, és hogy hogyan tudjuk a következő téli gázellátást garantálni eh, Kelet-Európa számára, és így tovább. Most már egy pillantást vetettünk arra is, hogy a globális energiapiacok hogyan fejlődnek az elkövetkezendő években majd, vagy évtizedekben. Azt is világosan kimondták, hogy a foszilis üzemanyagok ára illetve ezeknek a kitermelésének a megtérülése, megtérülési rátája egyre kevesebb. És miért? Azért van ez, mert a technológia egyre fejlettebb, egyre olcsóbb, egyre több a versenytárs, tehát erősödik a verseny a foszilis piacon, és az én kérdésem ezzel kapcsolatban a következő. Ebben a helyzetben és egyébként nekem ez az egyik gondom az energiabiztonsági stratégiával, amiről most itt beszélünk. Tehát ebben a helyzetben ez valóban egy stratégia? Ez egy olyan valami, ami megválaszolja ezt a kérdést, hogy hosszú távon Európának az energiabiztonságot hogyan tudjuk garantálni? Vagy csak azon a szinten maradunk, hogy jó, hát az elkövetkezendő hónapra itt egy cselekvési terv, vagy elkövetkezendő évekre. És kérdezem a szakértőnket, hogy hogy látja Európa számára melyek a legfontosabb lépések az elkövetkezendő években, hogyha hosszú távú energiabiztonságot akar megteremteni. És engem az is érdekel, hogy hol és hogyan kéne befektetni megújuló forrásokba, energiahatékonyságba, és így tovább. Tehát hogyan tudjuk garantálni az energiabiztonságot Európa számára, oly módon, hogy elfordulunk ettől a nagyon szűk látókörű megközelítéstől, hogy mindig csak a gázra összpontosítunk. Köszönöm. Kelly úr következik a kérdésével. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Willing. Hát sokat mondó, amit mondott az alajárakról, de felmerült bennem egy kérdés, az nem igaz, hogy lehet, hogy a haszon most egy kicsit csökkent, de a kereslet még mindig megvan, és meg is lesz. És amíg nyereséges, addig az olajat ki fogják termelni, és el fogják adni akkor is, hogyha igaz, amit ön elmondott, hogy csökkent az ára, és mondjuk esetleg csökkent a haszon. A um, palaolaj, én um, az EU kanadai delegációjának tagjaként két évvel ezelőtt Kanadában járhattam, és láttuk, hogy ott milyen beruházásokat hajtanak végre. Ezek hatalmas beruházások, és ezek nem fogják uh, uh, csökkenteni ezt a lehetőséget, ezt a kapacitást, hogy a palából is olajat tudjanak kitermelni. Úgyhogy az a kérdésem, hogy az OPEC-nek milyen szerepe van most az olajárak meghatározásában. Akkor is, hogyha ez már egy kicsit kisebb vagy kevésbé domináns. És végül pedig nagyon jól mondta, hogy valóban több megújuló energiásra van szükség Európában, de még valami másra is szükség van minden lehetséges erőforrást fel kell használnunk, tehát megújulóakat és másokat is Európában. Szerintem az ön előadásából az egyik fő üzenet az az, hogy bolondság lenne betiltani bizonyos energiaforrások használatát, ha egyáltalán. Turmes úr, két percre. Ez lesz az egy még két vesznél kevesebben is meg tudom fogalmazni, amit akartam, így legalább, így legalább átlagban kijövök a két percre. A megtérülésről az olajágazatban, amit mondott, az nagyon érdekes, és engem érdekelne egy picit, hogyha erről többet mondani és elmagyarázná, hogy ezek az új technológiák eh, miért energiaigényesebbek, mint a, például a szaudarábiaiak. A második dolog, ön ugye olajról beszélt, mi korábban a gázról beszéltünk. Én, ahogy az amerikai gáz oldalt látom, ez tulajdonképpen itt egy palagáz buborék, a hagyományos gáz kitermelés az USA-ban nagyon-nagyon gyorsan csökkent, tehát gyakorlatilag ez zuhan. És érdekelne az ön véleménye, hogy látja, Bratusek úr azt mondta korábban, hogy a repesztés után, a palagáz kitermeléskor, akkor két év után eléri az ember a maximumot, és akkor utána egy másik, kevésbé termékeny gázmezőn kell egy újabb repesztést végrehajtani. Tehát kérdezem öntől, hogy mi a véleménye erről a gázbuborékról az USA-ban, ez mikor fog kipukkadni, ha kipukkad? Ransdorf úr az alelnök, egyik alelnökünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaz, hogy az olajkitermelés csökken 60 országban a világban. 60 országról van szó. Vannak nehézségek a gázzal is, a gázszállítással is. És én nekem ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik, hogy azért vannak itt környezetvédelmi aggályok a kitermeléssel kapcsolatban. Az olajtartalékok 20%-a a sakvidéki területeken található, és ez azt jelenti, hogy komoly környezetvédelmi problémák merülhetnek fel, hogyha a kitermelést kiterjesztenénk ezekre a régiókra. A második kérdésem a következő a metánnal kapcsolatos vitára szeretnék utalni. Bebizonyosodott, voltak ugye vizsgálatok az Orosz Federációban, tehát bebizonyosodott, hogy vannak metángáztartalékok, tartalékok, amelyek állítólag, állítólag 400 évre elegendőek de megint komoly környezetvédelmi problémák merülnek fel. Miért? Azért, mert ezek a metán tartalékok energetikai szempontból nagyon értékesek, de a permafrost részen vannak, tehát ugye olyan földterületeken, ahol állandó a fagy. És megint komoly aggályokat vetesz fel. Én az Európai Unió több hatóságához is fordultam, de nem fontolgatják ezt, senki nem vizsgálódik, senki nem vitatja ezt. Önök, mint szakértők kérem, hogyha tudnak válaszolni ezzel kapcsolatban, akkor tegyék meg, mert engem érdekel, tehát vannak-e számítások, vizsgálatok, vagy van-e egy kicsit pontosabb információ ezekről a metán tartalékokról? Kappel. Kappel asszony következik. Herr Professor Bari, hat uns sehr eindrucksvoll. nagyon érdekesen mutatta be a kőolajon belül, kőolajiparon belüli ö, ö, termelés esetében a ö, ö, termelés rentabilitását 77, illetve 120 dollár fölötti hordonkénti árak, árakkal. Ez érthető. Ugyanakkor elmondta, hogy a nagy haszon vagy stratégia Európa energiastratégiai szempontjából a diversifikálás lenne, és hogyha erre helyezzük a hangsúlyt, akkor a megújuló energiákról kell szót ejtenünk, és ezen energiahordozókról. Itt felmerül az energia, a megújuló energia hordozók termelése, melyet nagyon erőteljesen kell támogatni, hiszen ez nem rentábilis. Az lenne a kérdésem, hogy mit tudunk itt tenni, vagy mi lenne szükséges az önnézete szerint, hogy lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy ezt a diversifikációt fenntartható módon biztosítsuk. Tehát a megújuló energiákat nagyobb mértékben kellene piacra vezetni, és mit tudunk tenni, hogy piacképes termelése jöjjön létre az energiának megújulókból. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom. Pannyanus Kolvé Mike következik. I absolutely don't agree. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem, értett, nem értek egyet egyáltalán az előttem szólóval, tehát hogyha a gázárak csökkennek, akkor az olajfinomítók tönkre mennek, vagy felvásárolják őket. Tehát ezek a, a piac működésének, az egészséges működésnek a jelei. És hogyha a palagáz, a szén és az atomenergia ellen fellépnek, hát akkor önök a Gazprom ügynökei. Köszönöm. Dziękuję. Pan e, Mańka. Mr. Maňka. Maňka, képviselő. Priniesli nám naozaj... Köszönöm szépen, elnök úr. Professzor úr, nagyon érdekesnek találtam beszámolóját. Ön elmondta, hogy minél magasabb lesz a kőolajár, annál jobb a megújuló energiákból való energiatermelés. Ez egy jó tárgyalási pozíció lehet, amikor az EU partnereivel tárgyal. Természetesen vannak itt olyan országok, ahol a foszilis tüzelőanyagok árai úgy alakultak, hogy ez akadályozza a megújuló energiaforrások fejlesztését. A piaci háború is kialakulhat, nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tarthat, de ez ahhoz vezethet, hogy talán egy-két-három éven keresztül bizonyos piasztorzulások következnek be, és a megújuló energiahordozók ügyét ez nem támogatna, ezt is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése. Ha nincs, akkor várom a professzor úr megjegyzéseit. Igen, nagyon sok kérdést kaptam, megpróbálom valamennyit megválaszolni és szerény véleményemet megosztani önökkel. Az első két kérdés nagyon hasznos volt, és az volt a kérdés, ugye, hogy mi a politikai befolyás. Hát láttuk ezeket a tendenciákat, rövid távon nagyon ingadoznak, de még akár középtávon is, és sok a spekuláció arról, hogy mekkora politikai, stratégiai befolyása van egyes feleknek az eseményekre. És hát, hogyha sokat olvasunk, akkor látjuk, hogy Szaudarábia mondjuk manipulálja a piacot, van, aki ezt gondolja, azért, hogy az orosz felet, az orosz félnek kárt okozzon, vagy torzítsa a versenyt, vagy az USA piaci részesedését próbálja csökkenteni, és így tovább. Hát ez mit lehetséges. Én biztos vagyok abban, hogy vannak olyan kísérletek sokféle részéről, hogy a piacot befolyásolják. De hát azért legyünk óvatosak mert ezeket nem lehet méricskélni. A termelés, az energia kitermelés árát lehet mérni, és ezek az árak nőnek. Tehát mondjuk gondoljuk el azt, hogy a Forma 1 egy autót vezetünk, valaki lehet szuper Forma 1-es pilóta, de hát hogyha az autó nem jól működik és nem megy elég gyorsan, akkor nem tud nyerni. Ez történik egyébként most a Ferrari-val, de ez egy másik történet. Tehát szerintem Szaudarábiának most igen komoly lehetőségei vannak arra, hogy a piacot egy picit manipulálja, de csak egy picit, nem túl sokat. Van persze az a, még az a legenda is, hogy Szaudarábia nagyon könnyedén hatalmas mennyiségűgel tudná növelni a kitermelését. De azért ez nem olyan nagyon könnyű, hogyha megnézik Szaudarábia helyzetét, ugye erről is rengeteg vita folyik, azért lehet látni, hogy azért nehéz ez a helyzet, nem olyan egyszerű. Persze olcsóbb ez az olaj az orosz olajnál és az amerikai olajnál, de fogy a készletek azért apadnak. Tehát én személy szerint nem hiszem, hogy annyira tudják növelni a kitermelést. Egy mikrofonon kívüli kérdés, igen, most megkapja az illető a mikrofont is, Ransdorf úr. Igen, ők szándékosan túlbecsülték az olajkészleteiket, mondja a képviselő. Igen, ez egy másik történet, hangzik a professzor válasza. Ez is igaz, gyakorlatilag az az információ, ami néhány közel-keleti országból a rendelkezésünkre áll, elég töredezett. Tehát sokat kell rajta dolgozni, hogy pontosan értelmezzük, hogy mit is tesznek ezek az országok, és persze érthető, hogy sok különböző nézet uralkodik. Én szerintem a szaudiak már közel vannak a határaikhoz, tehát nem lehet nagyon növelni a kitermelést. Én inkább a közép és a hosszú távont tekinteném. Ugye lehet látni, hogy rövid távon mindenki azzal játszik, amilyen van, de közép és hosszú távon mindenki nehéz helyzetbe kerül, hogyha a kitermelést akarja növelni. Ezzel is vezet minket a második kérdéshez, a megújuló energiákhoz. Vajon lehetnek ezek a foszilis üzemanyagok versenytársai? a társadalmaink eddig a foszilis üzemanyagokon nőttek fel, úgymond, és minden, minden erre állt rá. Ez az igazi probléma hogyha ezt a fajta mérőmódszert használjuk, tehát a nettó energia megtérülés a befektetéshez viszonyítva, akkor azt lehet látni, hogy a megújuló energiák azok most már vagy ö, ugyanolyan versenysúlyban vannak, mint a foszilis üzemanyagok, vagy már jobbak is. De mi nincs meg, nincs az infrastruktúra, hogy be tudjuk fogadni a megújuló energiaforrásokat az energiamixünkbe. Gondoljunk a szállításra minden a fosszilis üzemanyagokon alapul, a gázolajon és így tovább. Tehát, hogyha át kellene váltani mondjuk a vonatokra, elektromos autókra és így tovább, akkor ez hatalmas befektetést jelentene, tehát ez válna szükségessé, de azért én mégis arra kérném önöket, hogy gondolják át, hogy mi lehetne az alternatíva. Az az igazság, hogy nincsen alternatíva, az apadozó készletek egyszer csak kiapadnak, és akkor nincs alternatíva. És azt egy politikus sem állíthatja, hogy nem létezik ez az apadás, mert igenis apadnak a készletek, az energiakészletek. Tehát anélkül, hogy ideológiai álláspontot foglalnánk el, nézzük ezzel, nézzünk ezzel szembe, ez egy probléma. Próbáljuk tehát, próbáljunk tehát tartalékkapacitásokat kiépíteni a megújuló energiaforrásokra támaszkodva. Ez egyébként nagyon kellemes lenne a következő energiaválság idején, ezt idén is megtehetjük. Biztos vagyok benne, hogy lesznek még problémáink. Az energiabiztonságot Európában nagyban erősíteni például ez is, hogy ha a megújuló energiakapacitásokat kiépítenénk. Ez nem feltétlen azt jelenti, hogy Európában kell a megújuló energiaforrásokat kiépíteni, felhasználni. Tudják, hogy Észak-Afrikában is rengeteg ilyen telep van már, ahol a megújuló energiákat használják ki, és aztán az energiát Európának el lehetne adni. Nem biztos, hogy annyira jó ez, lehet, hogy ez drága, és így tovább, de csak azt akartam illusztrálni, hogy nem kell Európán belül feltétlenül ezt megtenni. Egy másik dolog említették, ugye, hogy az olajárak. Ha az olajárak lemennek, akkor ez mit jelent? Azt jelenti ez, hogy akkor a megújuló energiák hatása ez? Tehát, hogy ezek hatékonyan versenyeznek az olajárakkal? Szerintem nem. A vízenergia és így tovább de említhetnék mást is, napenergia, szélenergia hozzájárulása még szerintem nagyon pici. És itt ez a probléma, ezt mondanom kellett volna az elején, hogy a kereslet nagyon sok országban csökken. És gondoljunk Olaszországra, Olaszországot én elég jól ismerem. Itt az olaj iránti kereslet 35%-kal csökkent az elmúlt években. Ez azt jelenti, hogy kevesebbet fogyasztunk. Gyakorlatilag az egész mediterrán térség, itt az európai országokra gondolok, energiafogyasztása összeomlik. Ez, mondom még egyszer, a kereslet csökkenése, és ezért mennek le az olajárak is. Most túltermelés van az olajból ahhoz képest, hogy a piac mekkora mennyiséget tud felszívni, hogyha mondjuk ezeket az árakat nézzük, mondjuk néhány hónap hónappal ezelőtt több mint 100 dollár volt egy hordó. Hát Olaszország ezt nem engedheti meg magának, hogy ilyen árakat fizessen ki, és nem is tudna túlélni ezzel. Volt egy olyan kérdés is, hogy miért kell, miért energiaigényesebbek az új technológiák. A palagáz kitermelésénél alkalmazott repesztési technológia nagyon drága, ez egyébként, egyébként ez csodálatos, nagyon modern, ugyanis nem egy lyukat fúrnak a talajba, hanem egy függőleges járatból indulnak el, és azt utána vízszintessé alakítják. Hát próbálják csak meg otthon egy lekendeker fúróval ezt a lakásban, majd meglátják, hogy nem olyan könnyű. Tehát ha valaki lejót a föld alá ezzel a forrással, akkor utána nagyomású folyadékkal próbálják a követ szétrepeszteni a föld alatt. Hát azt mondhatjuk, hogy egész egyszerűen csodálatos, hogy erre képes az ember. Én jó magam el sem tudom képzelni, hogy ez hogy lehet, de fantasztikus, hogy ilyen van. E, viszont azt biztos értik, hogy ez rettenetesen költséges. Tehát ugye a gáz, a palagáz, ennyire drága az Egyesült Államokban, ez nem azért van, mert könnyű kitermelni. Nagyon-nagyon drága a kitermelése. De azért olcsó ez a palagáz az USA-ban, mert túl termelik, és valaki itt mondta is, hogy ez egy buborék, ami ki fog pukkadni, ugyanis most a befektetéseket végrehajtják, ugye mindenki arra számít, hogy nagyon jó lesz a megtérülés, de ez a megtérülés nem jön, nem jön, nem jön, közben egyre nagyobb a termelés, a gázt azt muszáj eladni, nem tudják őrizgetni, tárolni nagyon sokáig ezt a palagázt, tehát tovább kell adni, e, e, értékesíteni kell, és ezért zuhannak az árak, veszteséges az értékesítés. Egyelőre most ez a pénzügyi tényező működteti az eseményeket, de tényleg csak idő kérdése, hogy mikor pukkan ki ez a lufi. Köszönöm szépen, hogy emlékeztettek erre. Tehát a jó felvetés ez, hogy ez a gázbuborék ki fog pukadni, hogy mikor, azt nem tudom. Ha valaki tudja, akkor én is szeretném ezt tudni. Nagyon gyorsan. A metán gáz, ezt említette valaki, szerintem ezt az erőforrást nagyon-nagyon túlbecsülik ennek a potenciáját és a mennyiségét, tehát ami a permafrostban van. Néhány évvel ezelőtt szerintem előálltak ezzel, ez teljesen nonsens, és abszolút irreális. Egyébként a globális felmelegedés az éghajlatváltozásra nézve hatalmas károkat okozna egy e, ilyen gázmezőnek a kitermelése. Az utolsó megjegyzésem pedig, hogy hogyan lehetünk a verseny, hogyan tudjuk biztosítani a versenyt. Hát a megújulók támogatását meg kellene szüntetni. Most már ott tartunk, hogy ezek versenyképesek. Lehet, hogy egy-két támogatást még meg lehet tartani, de az a lényeg, hogy a pénzpiacoknak mire van szüksége. A pénzpiacoknak arra van szüksége, hogy bízhassanak e, ebben a megújuló energiapiacban, és be is fektessenek ide. Amikor a között választanak, hogy az olajba vagy a megújuló energiába fektessenek be, ez nem a mi döntésünk, hanem a befektetőké. Tehát a jó irányba kellene elmozdulni. Szerintem komoly profitra lehet szerteni a megújulókból, úgyhogy hagyjuk a befektetőket, hogy döntsenek, és lépjenek. Elnézést kérek, hogy a legutolsó kollégának nem tudok válaszolni, a tolmácsolásban elveszett a kérdésre, talán majd később válaszolok. Köszönöm szépen, tényleg nagyon jó válaszokat kaptunk, nagyon jó beszédeket is önöktől, akik eddig megszólaltak. Köszönöm önöknek, hármuknak, hogy eljöttek. Át kell adniuk most a helyüket másoknak. E, Bártuska úr, Svedász úr és Bárdi úr, köszönöm, hogy eljöttek és válaszoltak a kérdésekre. Most pedig Döte Fouquet és Charles Linas szakértőinket kérem, hogy e, jöjjenek ide fel az elnöki pulpitushoz, és e, tartsák meg az előadásukat. Most áttérünk olajról a gázra. A Natural Hydrocarbons Company Limited igazgatója fog beszélni. A keleti a, mediterrán, a földközi tenger térségének keleti medencéjében e, bekövetkezett fejleményekről és az ottani gáz csomópont kialakításának lehetőségéről. Ez az ön szakterülete, öné a szó. Köszönöm. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek ezekről a kérdésekről. Én úgy gondolom, hogy a témám a komolyan, komolyan hozzájárulhat az Európai Unió energiabiztonságához. It's okay. I have uh, a presentation. A presentation? Uh, ah, well, okay. Okay, it just uh, starts. Okay. Do you see enough? Is that time for you? Yeah, that's fine. Good, very good. So um, there are a number of topics I want to cover today, even though the time is short. So. Nos, sok dologról szeretnék beszélni, de tudom, hogy az idő nem sok nem, nem áll rendelkezésünkre túl sok idő. Az East Med, tehát a földközi tenger keleti medencéje eh, komoly olaj és gáz tartalékokat rejteget, ezek hozzájárulhatnak Európa energiabiztonságához. A, az amerikai Geological Survey 2010-ben egy jelentésében azt mondta, hogy a keleti medence a még fel nem fedezett eh, olajkészletei 1,7 milliárd hordót is kitehetnek, és eh, a gáz tartalékok pedig elérhetik a 3,5 billió köbmétert. De most ahhoz képest, hogy Európa fogyasztása évente 500 millió köbméter, ehhez kell hasonlítani. Ami pedig a folyékony, nem, a természetes folyékony gáz téleti 3,1 milliárd hordóról beszélünk. Amennyiben ezt a következő 30-35 évben kitermelik, akkor az az európai gáz szükségeknek, szükségletnek 20%-át fedezheti. Egészen mostanáig tartottak a kísérleti fúrások Izrael és Ciprus részéről. Kevesebb, mint harmadát térképeztük fel még a keleti medencének. Már most találtunk 1200 milliárd köb méter természetes gázt, fele Izrael, eh, fele Ciprus, eh, harmada Izrael, és a többi pedig Libanon eh, környékén. Az Egyiptomban a Nílus delta környékén is komoly tartalékok lehetnek. A ciprusi vizeken a hat terület jelentős gázt tartalmaz. Tehát itt látják a térképen, hogy hogyan oszlanak meg a területek Izrael, Ciprus és Libanon között, a, és ott be van jelölve a Nílus Delta feltárandó hely is. Öt terület blokkot adtak már ki kitermelésre, illetve kutatófúrásokra. Amerikai és, amerikai és európai cégek végzik a kutatásokat a keleti medencében feltárt tartalékok eh, jobb együttműködéshez kell, hogy vezessenek nemzeti, regionális szinten, eh, segítve a gazdaságot, illetve a békét és a stabilitást. Ugyanakkor tudják azt is, hogy Törökország nem csak Ciprussal eh, ápol rossz kapcsolatokat, hanem Izraellel is. A regionális együttműködés szükséges ahhoz, hogy megvalósulhasson a kitermelés, illetve meg lehessen védeni a tengeri környezetet is a szennyezéstől. Az ilyen erőforrások fejlesztése Ciprus számára pozitív, és talán hozzájárulhat a ciprusi probléma megoldásához is, hogy az összes ciprusi részesedjen ebből a hasznom, haszonból. A keleti medencében <clears throat> Nobel és Delek eh, mezők állnak a eh, a kitermelés legelőre haladottabb státuszában. Eh, Ciprusban az ENI és a Kogász végzik a kutatást a 2-es, 3-as és 9-es területi blokkon belül, és a feltáró fúrások 2016 első felében eh, fejeződnek be. Egyiptom szintén kiosztott területi blokkokat az enninek illetve a Totálnak. A támogatások megszüntetése Egyiptomban a gáztermelés felfutását eredményezte, Libanon is tett pozitív lépéseket az előkészítés érdekében. Izraelben a legnagyobb offshore gáz terület, gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb offshore gáz területe volt Izraelé néhány évvel ezelőtt. 500 milliárd köbméter gáz tartalékkal. Ennek a fejlesztését már bejelentették, ez éves termelés, az 16 milliárd köbméterre becsülhető, és innen exportálni lehet Izraelbe, Palesztinába, Jordániába, Egyiptomba is. A második fázist a jövő évben fogják bejelenteni. Itt az export útvonal Törökországon keresztül vezetne, amennyiben ez létrejöhet, létrejönne, akkor Törökország gázellátása a következő 20 évre biztosított lenne. Amennyiben ez nem történik meg, akkor természetesen FLNG módszer alkalmazható. Egyiptomnak jelenleg 2200 milliárd köbméter bizonyított gáztartaléka van. Az elmúlt években nem tettek túl sokat a befektetők megszer, befektetések megszerzése érdekében, e, éppen ezért az ellátás stagnált. Ez azonban változni fog. A gáztámogatásokat e, lakossági gáztámogatásokat csökkentették, és az elkövetkezendő öt évben e, arra lehet számítani, hogy további gázimportokra lesz szükség, LNG formában Algériában, vagy Algériából, vagy Tamárból. A az egyiptomi LNG üzemek lehetőségeinek felét brit cégek használják fel, a másik felét felhasználhatják mások is. Az LNG exportok egy része akár Európába is eljuthat. Ciprusban a Nobel minden export lehetőséget fel tár októberben teszi le a jelentést a ciprusi kormány asztalára. A Nobel preferált javaslata az egy vezeték lenne, vagy CNG, még jobb lenne, hogyha maguk a vásárlók gondoskodnának a gáz elszállításáról a fúrás befejezésével újra áttekintik a helyzetet. Ciprus az EU tagállama, és mint ilyen hozzájárulhat a keleti medencéből érkező gáz biztosításához, így nagyobb energiabiztonságot érhet el az Európai Unió. Egy sor projektet 2012-ben a bizottság már támogatásáról biztosított, de a Görögországon át vezető vezeték még nincs jóvá hagyva. Nagy gazdasági és technológiai kihívásról van szó. A ciprusi gáz nagy része még nem nyert bizonyítást, az ENI és a Total által feltárt területblokkokban helyezkedik el. 2016-ra bizonyítást nyer a rendelkezésre álló gáz mennyisége, és a fejlesztési fázis 2018-2019-re lesz véglegesítve. Vagy LNG, vagy FLNG formában lesz elszállítva a gáz. Az LNG által biztosított rugalmasság a beruházásokat is előmozdíthatja. Így lehetne, az, a térkép mutatja, hogy milyen vezetékeken lehetne Dél-Európába továbbítani a ciprusi gázt. Ami pedig az EU energia biztonsághoz való hozzájárulást illeti, az orosz-ukrán gázválság felértékelte e, Dél-Kelet-Európát, illetve, fel, e, illetve bebizonyította Dél-Kelet-Európának a kitettségét és sérülékenységét. Ebben segíthet a keleti medence e, gáz tartaléka akár már 2018-tól is. A bizonyított tartalékok már most 7-8 milliárd köbméter kitermelését teszik lehetővé egy évben. Ez a délkelet európai tagállamok számára energiabiztonságot adhat, olyan energiabiztonságot, amelyre a Nabucco nem volt képes. Itt látják ezen az ábrán, hogy mennyi gázt kap Oroszországtól, mennyi gázt kapnak az egyes tagállamok. Hosszú távú strukturális változást látunk a folyékony földgáz árazásában, ennek lesznek következményei. A gázár lemegy, az LNG ára lemegy, ugyanakkor az ázsiai piacok is átrendeződnek, Oroszország és Kína egyre inkább együttműködik, e, és Oroszország az ázsiai piacok felé fordul. E, Kína a domináns energiapiac lassan, és most már ők diktálják az árakat az LNG-ből, tehát a folyékony földgázból egyre nagyobb kereskedelem folyik. Nyilván senki nem hajlandó minden árat megadni a gázért. A földközi tenger keleti medencéjének reagálnia kell erre a, ezekre a fejleményekre, akár már a tavalyi tervek is elavultak lehetnek az új fejlemények fényében. Ha a jövőben nézzünk, akkor azt látjuk, hogy a globális energia és gáz piac gyors változásokon megy keresztül. A jó hír az az, hogy e, a ciprusi vizeken most kezdődött e, a fúrás, jók a kilátások. Európa segíthet abban, hogy javítja az együttműködés Ciprus, Izrael, Egyiptom és Libanon és Görögország között. Ez megoldhatja problémákat Törökországgal is. Ciprus hosszú távú hasznot realizálhat valamint lehetővé teheti mindez az intézményes reformokat is. Az elnök az utolsó lap, az utolsó kép van még. Prioritást kell adni a 12-es területi blokknak, 2018-tól elkezdődhet ennek is a feltárása. Amennyiben az beruházási bank támogatná ezt, akkor az a, az esélyeket javítaná. El kell ismerni a keleti medence gáz koridort, mint fontos energiabiztonsági lehetőséget. Most pedig megadom a szót a raportőrnek. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, megköszönöm ezt az előadást. Nagyon fontos. És nagyon fontos legrégebbi fejleményekről, legújabb fejleményekről számolt be. Világos most már a kép, amit felvázolt, látszik a bizottság prioritásaiból is ugyanez, biztonság, diversifikáció és így tovább. És az energia kitermelés az EU-n belül, itt van Ciprus, mint élő példa, de hogyha a déli dimenziót tekintjük, ön említette a Nabukót, és a déli vezetéket, megint Oroszország is bejön itt a képbe, és így tovább. Az ön szakterülete ez ugye ön említette a konkrét országokat, Törökországot, Izraelt, Egyiptomot, és így tovább. Az én kérdésem az az, hogy az ön véleménye szerint hogyan lehet politikai stabilitást elérni? Hiszen, hogyha bárki ebbe az irányba tekinget, akkor azt mondja, hogy rendben van, ez a térség is ki van téve a politikai stabilitás hiányának. Tehát ön szerint hogyan lehetne, ha ebbe az irányba elmozdulunk, akkor ezt fenntarthatóvá tenni? Árnyékolóidőink következnek, Jávor úr. Hát- nagyon rövid a kérdésem. Hogyan tudná felmérni ezt a potenciális kockázatot? Mi a véleménye erről, hogy nagyon nagy költsége lehet a hatalmas túltermelésnek, nagy kapacitásnak a gázellátásban? Az új energia terminálokat egyelőre 20-25%-os mértékben használják ki. Az LNG ellátásban már most hatalmas a túlkapacitás, és ezért kérdezem, hogy mi a véleménye, mi a rosszabb. Tehát vagy hatalmas pénzösszegeket fektetünk abba, hogy tovább fejlesztünk egy már eleve túlságosan nagy LNG gázstruktúrát az európai adófizetők pénzén, vagy marad minden úgy, ahogy volt. Sziri Kiotis kolléga, aki szintén árnyékelő adó, ő következik. Nos, a kérdés ellen az úrhoz a következő. Mit is vár az Európai Uniótól az infrastruktúra támogatás tekintetében? Hiszen nagyon jól tudom, hogy vannak bizonyos támogatási programok, vannak javaslatok, amelyek már benyújtásra kerültek. Nos, mit is kell most az Európai Uniónak tenni, hogy a régió infrastruktúráját támogatja, mely majd az energiabiztonsághoz hozzájárul? A második kérdésem a régiós országokkal való együttműködést illetően ön jól tudja, hogy Izrael, Egyiptom, valamint Libanon meglehetősen sok gázt termelnek ki. Az Európai Unió milyen eljárással tud együttműködést kifejleszteni ezekre az országokkal, hogy az unió energiabiztonsága megmaradjon? Köszönöm. Thank úr, két kérdésem van, elnök úr. Az első, Lénász úr nagy benyomást tett rám az, ahogyan a jövőbeni fejleményeket felvázolta. A kérdésem az, hogy ő szerint ezek a fejlemények hozzájárulhatnak-e majd ahhoz, hogy megoldódjon a ciprusi pénzügyi válság az új energiatartalékok kiaknázásával. A második megjegyzésem pedig a következő, ugye ön említette Izraelt, talán akkor kiigazíthatjuk a Goldemeyer viccet. Ugye ő egyszer azt mondta, hogy Mózes buta volt, mert a népét, a zsidókat abba az országba vezette, amely a közel-keleten az egyedüli, ahol nincsenek sem gáz, sem olajtartalékok. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr és Fox úr következik, aki szintén árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr, és megköszönöm az előadónak ezt az összefoglalót. Az Európai Unió pénze korlátos. Tehát az energiainfrastruktúrát tudjuk javítani, az összekapcsoltságot, a vezetékeket tudjuk javítani, de korlátos erőforrásaink vannak erre. Szerintem a prioritás az lenne, hogy ezeket a pénzeket az energiabiztonság javítására használjuk fel az EU-ban, hogy valóban létrejöjjön az egységes energiapiac. Tehát az EU-s tagállamok sikeresen tudjanak kereskedni egymással. Ön szerint milyen projektek a legjobbak erre a célra? És ön szerint lehet-e objektív módon igazolni azt, hogy az EU pénzeket keleti mediterrán térségekben gázprojektekre költjük el? Nem lenne ezeket hasznosabb elkölteni arra, hogy az összekapcsolást, a hálózatokat javítsuk az EU-n belül? Any other request? Van-e még kérdés? Kérdezi az elnök úr. Úgy látom, hogy mások nem kívánnak kérdést feltenni. Akkor megadom a szakértőnknek a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a közelkeletet és a politikai stabilitást illeti, hát az az igazság, hogy a régió összes országa együttműködik Ciprussal. Eh, Egyiptom, Izrael, Lebanon és Ciprus, tehát együttműködnek egymással, és a kulcspontja ennek az együttműködésnek Ciprus. Egyetlen egy ország marad ebből ki, Törökország, érthető okokból, ugyan jelenlegi problémák eh, miatt amik fennállnak Törökország és Ciprus között. Törökországnak megvan a maga energia szükséglete és energiapiaca, de hasznára válhat az itt kitermelt gáz, feltéve, ha a ciprusi probléma, ciprusi török probléma megoldódik. A jövő évben majd jelentenek be egy új exportútvonalat. Ugye az lenne Törökország számára a lényeg, hogy hozzájuk áramoljon a gáz, és most nagy erőfeszítések irányulnak a probléma megoldására, az EU is hozzá tud járulni ennek a gondnak a megoldásához, hogyha sikerül ezt megoldani, akkor ez az export útvonal, tehát Izraelből Törökországba, akkor sikeresen meg lehet a politikai stabilitást is megteremteni a térségben. Ami a túlságos kapacitást illeti, tehát a cseppfolyós gáz befogadó terminálokból túl sok van, és ezek nincsenek kihasználva, ez igaz. De ha megvannak a terminálok, akkor ezeket jobban ki lehetne használni, úgyhogy tessék, akkor folyosgázt kaphatnánk innen, mondjuk Egyiptomból, Ciprusból, Ciprusról és így tovább, és lehetne ezeket itt tárolni a tárolókban. Aztán pedig, ami azt illeti, hogy a mediterrán térség keleti részében az együttműködést az EU támogassa, ez nem olyan költséges, mint amilyennek látszik. Tulajdonképpen politikai támogatásra van szükség, illetve arra, hogy elismerjék a térségben felmerülő gondokat, és hogy segítsen az EU ezeket megoldani. Lehet egy pénzügyi támogatást is nyújtani, de ahogy mondtam, ez nem annyira jelentős. A dél-kelet-európai térség egyelőre ugye ki szakadt Európából, tehát nem élvezi annak a gáznak az előnyét, amit a többi rész kihasználhat, hanem igen komolyan függnek az orosz gáztól, és nincs sok lehetőségük. Ha megnézzük, akkor ugye múlt hónapban Bulgária egész olyan messze ment, mint Azerbajdzsán, hogy Azerbajdzsáni kellett, hogy elmenjen, hogy 2020 utáni gázellátását biztosítsa. Hát ez nevetséges kis gázmennyiségről van szó, és egész Bakuig kellett menniük, hogy valahogy garantálni tudják az Oroszországtól független, valamilyen fajta más forrásból származó gázt. Hát a diversifikálás hol van akkor, és a térség, amit említettem, nagyon jól eláthatná Európát gázzal, tehát Európának előny származna abból, hogyha támogatná az itteni kitermelést, ez is erősíteni az energiauniót és az energiabiztonságot. Összefoglalva, most olyan időket élünk, amikor az EU az energiabiztonságát akarja megteremteni, tehát nagyon fontos, hogy ezt a keleti folyosót is, gázfolyosót is feltegyük az EU energetikai térképére. Mert ez nagyon fontos, és az energiabiztonsághoz hozzájárulhat Európa keleti-délkeleti részén. Ezek az országok ugyanis kevésbé tudják kikerülni az orosz gázt. És ez a gáz, ami rendelkezésre áll, ez valóban európai gáz lenne. Valaki mondta már, hogy használjuk fel az összes erőforrást, ami az Európai Unión belül rendelkezésre áll, mielőtt kifele tekingetünk, és a Ciprus az EU tagja. A, az EU-s és ázsiai árak között most már nincs akkora különbség, mint néhány évvel ezelőtt volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt az EU kihasználhatja, de lehetővé kell tenni, hogy a, ezt a keleti folyosót is kihasználjuk. Ki kell igazítani ezt a hibát, tessék ezt a, kor, ezt a folyosót bevonni ide, és legyen az energiauniót erősítő elem, hogy ezen a folyosón keresztül is kapjunk gázt. Nagyon fontos szerepet játszhat ugyanis ez, és az EU is komoly szereplő lehet a gondok megoldásában az előnye mindennek mi lenne? A regionális együttműködés javul, a stabilitás javul, és az európai, dél-kelet-európai rész energiabiztonsága is javul. Köszönöm szépen. That's all, yeah. Thank you very much. Thank you. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket, minden szakértő előadását, válaszokat a kérdésekre. És most következik az a téma, ami leginkább a megújuló erőforrásokhoz kapcsolódik. Dorote Fuki asszony előadása következik tehát, aki a BBH ügyvédje és a Megújuló Energia Föderáció igazgatója, ha jól mondom, mondja az elnök úr. Asszonyom, az ön előadása szintén egy nagyon fontos témáról fog szólni, az Európai Uniós energiabiztonság, prioritások, hatékonyság, megújuló energia, források és a keresleti oldal menedzselése, a strukturális alapok hatékony felhasználása. Az öni a szó, asszonyom. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure being here. Köszönöm, elnök úr, örülök, hogy itt lehetek. Nagyon kedves eh, módon mutatott be engem. A 80-as évek vége óta foglalkozom ezzel a területtel, és eh, a megújuló eh, ágazat szempontjait szeretném itt most ismertetni. Van ugyanis az európai stratégiai dokumentum, illetve a klíma és energia csomag között egy kapcsolat. Valójában ezt egy idézettel itt igazolom is az ábrán, ezt elolvashatják, elolvashatták. Európának vannak jogi kötelezettségei is. Megígértük a világnak, hogy 2050-ig majdnem teljesen szénmentessé tesszük az energiafelhasználásunkat, és ezt követően negatív kibocsátást vállaltunk. Ez tehát a tervünk, ugyanakkor a a ellátás biztonsági stratégia, mintha nem ezt a nyelvet beszélné. A prioritás ott az, hogy Oroszországon kívüli országoktól szerezzünk be lehető legtöbb legtöbb energiaforrást, ugyanakkor a függőségtől való eltávolodás útvonala nem teljesen egyértelmű, eh, és olyan eh, vezetékek építéséről is szó van, amelyek egyáltalán nem biztos, hogy igazolhatóak vagy szükségesek. Eh, látjuk, hogy vannak globális biztonsági vonatkozások is, ugyanakkor ha a stratégiai dokumentumot olvasom, akkor úgy tűnik, hogy csak a gázellátással foglalkozik, és eh, nem foglalkozik annyira a eh, megújuló energiaforrásokkal, illetve a hatékonysággal. Eh, azt gondolom, hogy az európai értékek elleni támadást olyan forrásokból finanszírozzák, amelyek visszavezethetők az európai fogyasztásra. Putyin politikája az valóban probléma, de ez a megoldás nem az, hogy bábok maradjunk. Nagyon korrupt országokról és megbízhatatlan országokról van szó. Ukrajna mindenképpen ilyen volt. Oroszország gazdaságilag leépült ezzel a konfliktussal foglalkozni Európa számára egy fontos prioritás kell, hogy legyen, ugyanakkor a dokumentum ezt nem tartalmazza. Az ukrán gáz adóság kifizetése szintén szükséges dolog volt. A, a, a stratégiai biztonsági stratégia megvalósítását egy erős Európában lehet elképzelni. Szénbentessé kell tenni a, az energia ágazatot. Svédország eh, példát mutatott ebben, eh, emellett eh, szükség van időbeli célkitűzésekre, illetve ellenőrizhetőségre. Oda kell figyelnünk a beruházási elemzésekre, a szükségelemzés, a szükségletelemzésekre, ezt se látom. A nagy infrastruktúra szükségleteket úgy kell megvalósítani, hogy ezért odafigyelünk arra, hogy a fosszilis energiaforrásokat megpróbáljuk kiuktatni legalább, kiiktatni legalábbis ez egy kötelezettségvállalás vannak a stratégiai, a biztonság stratégiai dokumentumnak fő pillérei is. Nem elégséges a jelenlegi módszereket követni. Szó van az energia igény moderálásáról, ugyanakkor a hatékonyság nincs megtervezve a jövőre nézve. A jól működő és integrált belső piac ez persze szükséges, az elektromos áram területén is szükség van erre, ugyanakkor eh, megint csak két dologra koncentrálnak, nem pedig az egész energetikai egyenletre. Energia termelés növekedése, növelése az Európai Unióban, ezt nagyon, font, egy nagyon furcsa kontextusba ágyazták. Úgy tűnik, hogy a megújulók és a hatékonyság növelése, mintha zavarná ezeket az összefüggéseket. A az atomenergiának adott hangsúly szintén elképesztő. Nagyon sok mindent megtanultunk már a hatékonyságról és a megújulókról. Ezeket a dolgokat kell felhasználni, nem szabad, hogy háttérbe szoruljanak ezek. Az atomenergia az energiabiztonság szempontjából nem megoldás, rendkívül drága, több száz évre, több ezer évre terheli le az emberiség jövőjét, nem is értjük a teljes következményeket, ott a proliferációs kockázat is, az EPR technológia késlekedik, nem gondolom, hogy a közeljövőben megoldást adhat, eh, és nincs elektromos áramválság sem. Tehát eh, az nem egy különösebben fontos összetevője ennek a történetnek. A Hinkley Pointtal kapcsolatban a bizottság hozott a közelmúltban egy döntést, ezt én döbbenetesnek tartom, ezt az atomenergia ügyben hozott döntést, ugyanis lehetővé teszi egy tagállam számára, hogy több mint, negy, több mint 90 fontra garantálja az árat 35 év vonatkozásában. Tehát ez a ez az atomerőmű egyébként még nincs kész. E, nyilván az infrastruktúra árakra is e, kitértek az árak megbecsülésénél. E, össze lehet hasonlítani ezt a napenergiával, ha Németországot nézzük, onshore és offshore szélenergia költsége már most alacsonyabb, mint amit a brit kormány vállalt atomenergetika ügyben a következő évtized második felétől kezdődően. Németország más tagállamokhoz kap, hasonlóan döntést hozott, hogy nem lesz atomenergia. Felmerült a kérdés, hogy mit lehet tenni. Látjuk, hogy a német egyenletben megnövekedett a megújuló energiaforrások aránya. Látjuk azt is ugyanakkor, hogy nem annyira fényes ez a jelen. Azt is látjuk, hogy a közlekedésben vannak még teendők, illetve hatékonysági területen is vannak teendők komoly kihívásokkal állunk szembe, de vannak azért megoldási javaslatok is, inkább erre koncentrálnék. Tudjuk azt is, hogy a regionális szinten túlmenően vannak a, van például a polgármesterek szövetsége, 83 várost ölel fel Finnországtól Bulgárián át Észtországig, 8 millió polgárral, akik elkötelezték magukat a fenntartható cselekvési terv mellett, amely 8 milliárdba kerül, ugyanakkor 56%-át kiiktatja a fosszilis gáz iránti igénynek, miközben új munkahelyeket is teremt. Tehát ez, mint példa, ott van, és ténylegesen már működik. Mi magunk is támogatást nyújtunk ezen a területen gyakorlatilag már hosszú ideje, és Európa számos területén. Emellett meg kell vizsgálni, hogy az infrastruktúra alapok milyen szerepet játszhatnak. A dokumentum is kitér ezekre, ugyanakkor világosabbá kellene tenni, mert infrastruktúra a fenntartható energia irányába lehetne a jelszó. Nézzünk meg egy példát, utolsóként Lengyelország különleges pénzalapokat használt fel annak érdekében, hogy zöldebb energiát állítsanak elő. Ez egy sikertörténet. Van például az energiahatékony utcai világítás programja, az energiahatékony középületek eh, és hasonló programok. A strukturális alapok ezt eh, támogatják Lengyelországban. Ugye Lengyelországot gyakran hibáztatják a szén felhasználásért, de látjuk, hogy ez nem minden. Magyarországon is van egy nagyon érdekes projekt, a eh, fűtést biomasszára biomasszával helyettesítik, illetve a biomassa állítja elő. Nagyon jól működik ez a e, módszer. Észtországban is van egy e, példa, egy sikerpélda. E, sajnos nem tudok a részletekbe bocsátkozni, mert kevés időnk van erre, de ezek áttekinthetők. Európai szinten kell elismerni ezeket a sikereket, hogyha Európa segíteni akarja ezeket a tagállamokat, akkor abban kell segíteni, hogy hogyan lehet ezeket az alapokat jobban felhasználni. Mivel kevés volt az időm, itt most abba hagyom. Köszönöm szépen. For your speech, opening our... Köszönöm azt, hogy ezt elmondta nekünk. Szaudargasz úr kezd. Köszönöm, elnök úr. Átfogó elemzés volt ez. Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások témájában felfigyeltem egy érdekes dologra. Azt mondta, hogy az általános energiai biztonsági stratégiában a helyi szintet jobban figyelembe kell venni. Az energiabiztonság ugyanis nem csak magasabb szinten, politikai szinten valósítható meg, hanem helyi szinten is. Ebben a vonatkozásban találtam érdekesnek az ön által elmondottakat. Emellett ön érvelt amellett, hogy fel kell tárni más energiaforrásokat is. Én arra kérném önt, hogy beszéljen egy kicsit a versenyképességi kilátásokról a megújuló energiák esetében. Milyen lehetőségeket rejteget a jövő, hogyan válhatnak ezek tényleg versenyképes energiaforrássá. Karin szúr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt, amit elmondtak. Amit ön elmondott, ha jól értettem, az egyik üzenete az volt, hogy az atomenergia nem jó, a megújuló energiák jók. Legalábbis, ha ezt jól értettem. És ön egy német példát hozott fel erre. Az energia átállást megpróbálják az atomenergiától a megújulók felé megvalósítani, de hát ha megnézzük, hogy mi történik, hát akkor az látszik, hogy a német áramtermelők azok az atomenergiáról a szénenergiára térnek át, ahogy Claude Turmes is mondta, ez a sajnálatos, vagy hát nem tudom, hogy sajnálatos-e, ez már értékítélet lenne, de hogy ez ennek a következménye. És ami a úgy tűnik, hogy az ipar lépéseit leginkább befolyásolja az a piac árjelzései. Az USA termelők, például a palagáz esetében ugye lezárják a szén erő, a szénkitermelést, és inkább ráállnak a palagázra, közben a piaci árak csökkennek, az európai cégek meg több szént kezdenek, szenet kezdenek felhasználni. Nekünk nagyon komoly környezetvédelmi szabályosaink, szabályozásaink vannak, hogy csökkentsük a kibocsátást, az USA-ban ez nincs meg, tehát a megújuló energiák világában, és én nem vitatkozom ezzel, ez egy nagyon csodálatos világ, de én a, nekem az a kérdésem, hogy hogyan lehetne elérni, hogy a megújuló energiák annyira versenyképesek legyenek, hogyha egy ország olyan döntést hoz, hogy maga mögött hagyja az atomenergiát és a szén felhasználást, akkor továbbra is versenyképes tudjon maradni úgy, hogy a vállalatok és a fogyasztók tisztességes, megfizethető áron kapjanak energiát. Köszönöm, és Ránsdorf úr következik. So we have a... Köszönöm, elnök úr az, hallottuk, hogy az atomerőművek nem oldják meg az energiabiztonság problémáját. Számunkra az energiabiztonság problémája az komoly, mert a, a folyóink nem tudjuk kihasználni, a energiatermelésre készleteink korlátosak Csországban, és a megújulhat megújuló energiaforrásaink sincsenek, jók, de nem elég, amivel rendelkezünk. Én támogatom a megújuló energiaforrások használatát kiegészítőként. De azért azt el kell mondanom, hogy a Tehát a szélturbinák használata esetében a megtermelt energia ára háromszor, ötször annyiba kerül, mint mondjuk egy atomerőművel megtermelt energia ára. Hogyha a napelemeket nézzük, akkor az megint többszöröse a hagyományos energiának, azért, mert a napelemek csak 500 órát tudnak energiát termelni évente, a szélturbinák esetében ez 1800 óra körülbelül évente. Tehát a saját hazámból jön ez a bizonyíték, mi az ötödik energiaexportőr vagyunk a világon, tehát ez egy kicsit más, eltér az önök véleményétől a mi tapasztalatunk. Jávor úr következik, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm eh, az előadását, asszonyom. Ön volt egyébként az egyetlen női előadó, és ezt is külön köszönöm. De eh, szeretnék visszatérni arra, amit Páti úrnál, az előző hozzászólásnál említettem. Az infrastruktúrális problémákat említettem ugyanis. Elmondta, hogy ugyan a megújuló energiaforrások versenyképesek, mondjuk a fosszilis vagy az atomenergiával, de mégis van itt egy probléma, nincs meg az infrastruktúra, hogy ezeket be tudjuk építeni és felhasználjuk, tehát ezért nehéz kilépni a foszilis, illetve az atomenergiából, mert az infrastruktúra mind erre támaszkodik, erre alapul, gyakorlatilag ezt a fajta energiatermelést szolgálja ki. Az én kérdésem tehát az, hogy mi az ön véleménye? Az energiabiztonsági stratégiánk egyelőre a gáz ellátásra, a foszilis üzemanyagokra koncentrál. Tehát ahelyett, hogy a hosszú távon megpróbálnánk ebben az energiabiztonságot megteremteni, ez a fajta ez egy gyakorlatilag nem zárja be Európát ebbe a rendszerbe, a foszilis és atomenergia rendszerbe? Néha hallunk olyan érveket is, hogy igen, igen, be lehet fektetni a megújuló energiaforrásokba és az energiahatékonyságba, de azért emellett továbbra is költeni kell a gázellátás biztosítására, és így tovább. Ön szerint mi az előnye annak, hogy a megújulókba befektetünk, illetve hogy a foszilis és az atomenergiába befektetünk? Tudunk olyan európai energiarendszert kiépíteni, amely passzol a megújuló és az energiahatékonysági célkitűzéseknek, illetve az atomenergia és fosszilis energiák politikájának is megfelel. Van-e ilyen? Lehetséges -e ez, vagy sem? Köszönöm. Ibler asszony következik. Köszönöm szépen, Ának úr. Kollégám itteni kollégám után jelentkeztem szólásra, aki a frakció szóvivő ezekben a témakörökben. A megújulókról nagyon sok jó dolog hangzott el, de korlátozás nélkül osztom, amit kollégáim is itt megfogalmaztak, mégpedig az, hogy az árat a kereslet határozza meg. Nos, a megújulóknál támogatások mértéke erőteljes, Németországban is így van ez és hogyha nem lennének támogatások, akkor a kereslet a megújulók iránt egészen máshogyan alakult volna. Mindenféleképpen az áramhoz, áramtermésre szükségesek a megújulók. Jelenleg a szénerőművekből kapunk erre a célra energiát, a gáz erőművek építése nem rentábilis. Jelenleg Franciaországban és Nagy-Britanniában is viták zajlanak ezekről a kapacitáspiacokról. Tehát ezek újabb fejlemények az ellátás biztonságának szempontja, amiről egész délelőtt vitáztunk, ehhez hozzátartozik, hogy mindenképpen terhelés képes áramellátásra van szükség, és az innovációs kutatás még nem vezetett oda, hogy megfelelő tárolási lehetőségek lennének a megújulóknál, például a vízenergia esetében. Azonban ez nem tart vissza minket attól, hogy az ipari termelésben nagy legyen ezek részaránya a jövőben. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Zolinyó úr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr köszönetet szeretnék mondani Fuké asszonynak ezért a remek beszámolóért. Szükség van egy biztonságos és versenyképes energiapiacra, és a versenyképességhez és a biztonságossághoz ezen piacnak diversifikáltnak és rugalmasnak kell lennie. Valamennyi energiaforrás, valamennyi technológia fontos, és ezek egymással kombinálhatóak. Aztán itt van még a megújuló energiák árának kérdés, amely a kontextustól függ. A fosszilis energiák ára természetesen szintén a kontextustól függ ez alakítja az árakat. A ö, portugál kormányban évekig foglalkoztam az energia kérdéskörével. A szélenergia, a vízenergia bevonása az energiaára csökkentett a Portugáliában. A szélenergiaára nagyon alacsony volt, 70 euró megavattonként, tehát rendkívül alacsony volt ez az ár, és aztán sikerült megőrizni a szélenergia termelést abban a pillanatban, amikor ezt nem használták. És mindezt a vízenergiával, a gátakkal összhangban tettük meg. Aztán itt az export kérdés ezen energiák esetében egy másik dolog. A hálózati költségeknél a megújulók 75%-a küzd a hálózathoz kapcsolódó problémák hálózatokkal. Mi az intelligens hálózatokra kell, hogy helyezzük a hangsúlyt. Portugáliában 100%-ban támogatja a hálózat a megújulókat. November és december hónapban 100%-ig támogatja a megújulókat, általában 60-70% ennek az átlagérték ennek a támogatottsági mértéknek. Itt nem csupán a termelés előállításáról van szó nemzetközi szinten, hanem itt egy, a globális költség tényezőt is figyelembe kell venni. Ez a 15%-os interkonnexiós szint, amiről szó esett a tanács részéről, ez fontos a greening szempontjából, illetve az energiabiztonság szempontjából Európában. Mit gondol ön erről? És hogyan, mit tehetünk, hogy megmutassuk, hogy ez egy alapvető jelentőségű szempont? Eli úr. Köszönöm. Mondott néhány érdekes dolgot, asszonyom. Különösen arról, hogy a közlekedést és a fűtést kell uh, szénmentessé uh, tenni, és valóban erre lehet hangsúlyt uh, helyezni. Toyota központjában jártunk tegnap egy, egy sor képviselővel, megnéztük, hogy mit tesznek hibrid autóügyben és egyéb innovatív technológiákkal is. Nagyon érdekes volt. Reméljük, hogy az új autók azok hatékonyak lesznek és megfizethetőek, és ez csökkenteni mindazt, ami csökkenteni a foszilis üzemanyag felhasználást. Ami a megújuló eh, erőforrásokat illeti, Karin szúrhoz csatlakoznék a kifizethetőség eh, témájában, illetve egy probléma, hogy nem folyamatosan állnak rendelkezésre ezek. Eh, van még egy másik probléma, a szélturbinák egyre népszerűtlenebbek eh, zaj és egészségügyi problémák miatt Írországban. Eh, most, hogy ez igaz-e vagy sem, különösen ami az egészségügyi részét illeti a dolognak, a lényeg az, hogy az emberek ezt gondolják, tehát ezzel is kell foglalkozni. Köszönöm. Werner asszony. Ja, eh, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Fuki asszony, ezt a kiemelkedő előadást. Németországban jelenleg az a helyzet, hogy a megújuló energiák elérték az árparitást, sőt, akár még az alatt is vannak, hogyha például az, az atomerőművek ártalmatlanítási költségeit beszámítom, akkor sokkal nagyobb szakadék van az atomerőműben termelt energia és a megújuló energiák ára között. A megújuló energiák ára még jobban csökken ezáltal a számítás által. A megújuló energiák decentralizált a hálózati struktúrát igényelnek, és a régi erőmű technika a központi ö, ö, hálózati struktúrára helyezi a hangsúlyt. Most ezt a két hálózati struktúrát egymás mellett kell működtetnünk, hogyan is ö, működhetne az energiafordulat a megújuló energiák javára és hogyan lehetne elhagyni a régi szénerőműveket. Ez érdekelne, és még az is, amit kollégám az imént említett, az interkonnektorok kérdése. Mivel a megújuló energiák egész Európában sokkal jobban lennének használhatóak, hogyha lenne egy energiaunió, és végre ezt a 15%-os kiépítést az interkonnektorok tekintetében elérnénk. Uh, thank you very much. Any... Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés? Nem látok senkit? Akkor asszonyom parancsoljon. Válaszoljon a kérdésekre. I start naturally and... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, adja magát az előadó kérdése, ezzel fogok kezdeni, illetve az árjelzésekre vonatkozó kérdéssel. A szén esetében azt hiszem könnyű a válasz. Ha van LTS e ár, akkor ez tulajdonképpen olyan, mint egy vicc a gyerek születésnapi partikon, hogyha ez a szén felhasználást nem támogatja, valaki ezt mondja, hát ez egy vicc, ez nagyon sajnálatos a legutóbbi tanácsi következtetés ezzel kapcsolatban. A gáz elgazat kollégáit meghívták konferenciákra, én is szeretnék elmenni. Tehát ugye, hogyha arra gondolnak, hogy mi a megoldás a 2015 utáni időszakra, hát nem a szén, hanem inkább a gáz, ha ezt kérdezik tőlem. Energiabiztonság. Nyilván tisztességes árstruktúrára van szükség, és több hozzászóló is azt mondta, például Nibler asszony, akit nagyra becsülök, és a munkáját is nagyra becsülöm, ugye Németországban például az EEG-vel. Tehát sokan szóltak erről, hogy ebbe fektettünk abba, hogy modernizáljuk az energiát, A gyakorlatilag az egész társadalmi működés gerince ez, amiben befektettünk, és ez már is kifizetődő. Hát a megújuló energiák nagypiaci ára nem csak az ipar számára nagyon érdekes, hanem egész Európában ez, mert nagyon alacsonyak ezek az árak. Ezt csak azért mondom, érdekességként említem. Aztán e, szociális rendszerről is szó van. Iparosodott országot szeretnénk látni ugye Németországban, tehát az energiaintenzív ágazatok válláról próbáltuk levenni a terhet. Ez egy olyan kompromisszum, amelyet elfogadott a társadalom, E, és e, ez ugyan azt jelenti, hogy az egyedi felhasználó egy picit többet fizet. E, ez a plusz díj, amit mi így hívunk, ez már csökken, de itt is van fluktuáció. Az egyes rendszerekről, hát én nem akartam olyan benyomást kelteni, hogy a megoldás már itt van a kezünkben, és holnap meg lesz. Én abban reménykedtem, hogy a tagállamok az önök segítségével és a bizottság segítségével jobban fognak együttműködni, mint azt a módban tették. Az, hogy nincsenek új kötelező célok, az egy rossz jelzés, ezzel együtt kell élni. És a piaci hozzáférésről pedig hadd mondjak annyit, hogy Németországban a szárazföldi szélturbinák nem élnek ezzel a mechanizmussal az idő több mint 70%-ában, de mégis bekerülnek a piacra. Aztán, hogy az infrastruktúra mennyire teszi lehetővé ezeknek az új energiáknak a felhasználását, hát ez ott van. Tekintsük vissza a múltra. Az igaz, hogy az örökségünkből adódnak dolgok, amiken felül kell emelkedni, de azért már vannak itt lehetőségek bent vannak már a hálózatban, be vannak építve azért az újabb megújulóak. Nem annyira nehéz ezt megoldani, hogy be tudjuk építeni a, a megújuló energiaforrásokat, hogy eljutassuk ezeket a hálózatba. Ez nem boszorkányság, rengeteg olyan céggel dolgozunk, akik ezekkel, nap, ezekkel a helyzetekkel naponta szembenéznek, és van kapcsolat más országokkal. Ugye a portugál miniszter azt mondta, hogy Portugália és Spanyolország egy picit Franciaország csapdájába esik, vagy Franciaország fogja lesz. Hát tessék, ezért van itt arra szükség, hogy az államok összefogjanak, és tessék az összekapcsolást megoldani. Persze további vizsgálatokra, kutatásra van szükség, hogy hogyan lehet a hálózatot intelligensebbé tenni, különösképpen a nem elektromos áram ágazatban, hanem a többi területeken, de már annyi mindent annyi mindent tettek, annyi mindent történt, amelyet a mi régi ipari szereplőink hajtottak végre. Én mondhatnám itt a siemens kezdve sorolhatnám a cégeket, hogy villamosították a vonalakat, de azért mondom ezt önöknek, hogy lássák, hogy már beindult ez, már vannak ilyen lépések, és a fúrnak is nagy tisztelettel mondom, hogy hát a hazámban a PEV intézmények 500 órát tudnak csak termelni, hát ez nagyon idejét múlt technológia. Nem lehetnek ilyen alacsony adataink, hogyha intelligens tervezést használunk Észak-Németországban és Dániában is. 900 óra fölött vagyunk, úgyhogy nem, valami, valami nem stimmel, önt félretájékoztatják, és én mindig mérges leszek, amikor ilyeneket hallok. Ezt a fajta üzenetet, amit ön megfogalmazott, 15 évvel ezelőtt hallhattam volna, vagy kellett volna, hogy halljam. Tehát az infrastruktúra, ez az én véleményem, és egyébként mondtam az előadásomban is, hogy ugye mi nagyon jó lenne, hogyha a parlament megtenné, meg is kell, hogy tegye, hogy a bizottságot felkérje, arra, hogy elemezze a gázhelyzetet. Milyen kereslet vagy milyen szükségletek vannak. Mert vannak itt elsőjett befektetések, és ezzel egyébként nem segítjük a nagy gázbeszállítókat sem. Hát a gázbeszállítóknak is kell idő, hogy alkalmazkodjanak a, az üzleti igényekhez és itt van az olaj, meg az ásvány szektor, és így tovább. Tehát valami fajta jelzése van szüksége, be fogom fejezni mindjárt, elnök úr. Tehát most azt mondjuk, hogy jó, hát Putyin rengeteg gondot okoz nekünk, és nézzük meg, hogy honnan szerezhetünk még több gázt. Ez idejét múlt és szükségtelen megközelítés. Aztán a backup kapacitások, tényleg befejezem, elnök úr, minél, tovább, minél több megújuló energiaforrás van a hálózatba beépítve. A régi energiaforrások annál több zavart okoznak. Tehát nem arról van szó, hogy ezekre szükség van összekapcsolódásra és intelligens hálózatokra van szükség, de azt hiszem jobb, hogyha abba hagyom, mert az elnök úr mindjárt a körmömre csap. Látom itt ezt a piros jelet villogni. Ha minden kérdésre megválaszolt, akkor befejezheti. Azt hiszem mindenre válaszoltam, talán a megfizethetőségről nem szóltam. a, megvannak a diák, amiket az előadásomhoz felhasználtam, hogy mit fogunk fizetni a Hinkley Pointon, és mit fizetünk a szélturbina telepekről származó energiáit, legyen az a szárazföldön vagy a tengeren. Az elmúlt 15 év adatai megvannak évről évre lebontva a megújulókra vonatkozóan, tehát mondjuk 2024-re, ha eljutunk, akkor még alacsonyabbak lesznek ezek, és még kevesebb lesz a korlátozás tehát még könnyebb lesz az egyik infrastruktúrából a másikba átlépni. Ezért vagyok, ezért döbbentem meg vagy hát néha megdöbbennek, lehet, hogy cinikusan fogalmazok, de hát hogyha az én cégemben mondjuk a középszintű menedzsment hozzám fordulna egy ilyen anyaggal, hogy így és így lehetne javítani, anélkül, hogy nincs pénzügyi hatástanulmány, hogy nincsenek elemzések pro és kontra, és így tovább, akkor én azt hiszem, hogy a cég vezetőjeként komolyan meg kellene gondolnom, hogy most akkor csődöt jelentsek, vagy se. Köszönöm szépen! Köszönöm a válaszokat, köszönöm az előadását is, és akkor most ismét oda érkeztünk, hogy a vitánkat összefoglaljuk, sőt, az egész vitát összefoglalhatjuk. Az öt legfőbb szereplő még mindig itt van velünk, és megköszönöm a jelenlétüket, hogy kitartottak. Elsőként az előadót szeretném arra kérni, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni az összes nagyra becsült szakértőnknek, hogy eljött és megtartotta az előadását. Ez a meghallgatás azt hiszem nagy lendületet ad a parlamenti munkának, és ugye most készítjük a jelentést. Hát most egy kicsit nagyobb kitekintést kaptunk ezekből az előadásokból, a kérdésekből, válaszokból, a tágabb képet is láthatjuk, nagyobb képet is láthatjuk a bizottság közleménye több dologra kiterjed olaj, atomenergia, megújuló energiaforrások, és így tovább, energiahatékonyság, mi mindenről beszéltünk ma. Nem fogok a részletekbe belemenni, mert ezeket a témákat még úgy is kivesézzük, ezek bekerülnek a jelentésbe, a parlamenti jelentésbe. Tehát gyakorlatilag ez egy eszmecsere folytatása az ITRE szakbizottságban, az ipari szakbizottságban és a parlamentben is. Még egyszer szeretném csak megköszönni az összes előadó munkáját, előadását. Viszont egy valamit szeretnék még egyszer felvetni. Ha valóban egy működőképes energiabiztonsági stratégiát akarunk kidolgozni Európa számára, akkor milyen legyen ez? Ez semmiképpen nem lehet olyan stratégia, amely mindig csak egy télre készül fel, egy téli időszakig tekint előre. Hosszú távúnak kell ennek lennie. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Minden technikai, műszaki aspektust figyelembe veszünk. De a második tanulság, azt hiszem, amit a mai napból levonhatunk, az az, hogy az energiaszektor nem tudja kivonni magát a politikai, a geopolitikai változások hatása alól. Láttuk ezt, és ennek is több aspektusát megvitattuk. Legyen ez a gáz, az olaj, vagy az atomenergia, teljesen mindegy, mindegyikre ugyanez igaz. mindig az energiával, energiakérdésekkel kéz a kézbe járnak a politikai feszültségek. Ez az élet, és ezt nem tudjuk elkerülni. Tehát a megfelelő politikai döntéseket kell meghoznunk. Nem arra van szükség, hogy megkerüljük, tehát hogy ne, tegyük politik, ne legyen politikai jellege az energiakérdéseknek, ezt nem tudjuk megkerülni, viszont azt meg tudjuk tenni, hogy gazdasági elemzést, műszaki elemzést elvégezzük, és utána épp ágyazzuk be ezt a politikába és a politikai célkitűzésekbe. Aztán további tanulságok a mai eszmecseréből. Mi ugye az energiabiztonsági stratégiáról beszélünk, és arról is beszélünk, hogy Európa függését csökkentsük, mert e az Európai Unió függ az energiaimportoktól, közben pedig mi a prognózis? Az, hogy az import, az energiaimport növekedni fog a jövőben és mi pedig közben itt arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az energiafüggőségünket. Hát akkor mit, mi a biztonság? Mit jelent a biztonság? A biztonság az azt jelenti, hogy a függőséggel járó terheket megosztjuk nem feltétlen akkora probléma ez a függőség, osztozzunk a terheken, diversifikáljunk, ne függjünk csak egyetlen egy energiaforrástól, amely aztán megpróbálja ezt a függőséget kihasználni és politikai befolyást gyakorolni Európában. És itt jön be a képbe a szolidaritás. És az, hogy meglegyen a piac, az infrastruktúra, meglegyen az a lehetőség, hogy megosszák a tagállamok ezt a terhet egymás között teljesen mindegy, hogy milyen befolyást próbálnak az EU-ra gyakorolni. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, köszönöm az előadásokat is, azt hiszem, hogy nagyon nagy lendületet adott a mai nap a munkánkhoz, és tovább fogjuk folytatni az eszmecserét. Köszönöm, mondja az elnök úr, ahogy tudják, az energia háromszögből indultunk ki, ugye a biztonsági szempontból, azért, mert ezt nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy a minél nagyobb a biztonság, annál több lehetőségünk van arra, hogy alacsonyabb áron, versenyképesebb áron juthatunk az energiához. Ez lehet, hogy nem jó hír az energiatársaságaink számára, hogy csökkennek az energiaárak, de hát azt hiszem a gazdaságnak és az állampolgároknak ez nagyon jó hír. A kis és középvállalkozások is örömmel hallják ezt. Ez egy exit stratégia a válságból, és a környezetvédelmi célkitűzések is nyilvánvalóak de ez csak egy kiinduló pont, a mai eszmecsere tovább folytatódik december 3-án, amikor is a jelentést megvitatjuk az Európai energia biztonsági Stratégiáról, tehát akkor lesz ez az eszmecsere, egy hónap múlva tehát megerősödik majd mindez. Megköszönöm mindenkinek ezt az eszmecserét, viszont hadd mondjam el, hogy a vendégeink közül kettő még itt ül a pódiumon, Foke asszony és Charles Elinas úr, valamint ugye még három előadónk, Ugo Bárdi professzor, Václav Bártuszka és Romász Vedasz, ők is itt vannak velünk még. Tehát hadd mondjam mindenkinek a nevében, hadd fejezem ki a köszönetemet, nagyon szépen köszönjük az előadást, az eszmecserét, és reméljük, hogy a jövőben is lesz még alkalmunk eszmét cserélni önökkel. Köszönöm szépen. And uh, three o'clock a többieknek pedig mondom, hogy a szakbizottság ülése három órakor folytatódik egy rövid szünet után. Thank you very much.